Sorry, we, we should start. The problem... Elnézést, el kell, hogy kezdenünk, el kell, hogy kezdjük, illetve el kellene, hogy kezdjük. A probléma az, hogy Holmeyer asszony, Monika Holmeyer nem érkezett meg, és ő eh, kellene, hogy előadja az első jelentést, hogyha van valakinek telefonszáma hozzá, akkor jó lenne eh, megkeresni, hogy eh, elkezdhessük a napirend szerint a munkánkat. Thank you very much for the assistance. Köszönöm szépen a segítőknek, mindenkit szeretnék eh, szeretettel üdvözölni. Monikát külön üdvözlöm, aki az első témának az előadója. Egyébként pedig a nyári szünet után mindenkit eh, szeretettel üdvözlök. Most pedig eh, megkezdjük első ülésünket. A napi rendet megismerhették, hogyha nincs ellenvetésük, akkor elfogadottnak tekintjük. Bízom benne, hogy nincs senkinek ellenvetése. Kicsit több ideje van. Nincsenek közlemények, elnöki közlendők, két jegyzőkönyvet kell elfogadnunk két különböző ülésről, a január 12-eit és az április 12-eit amennyiben nincs senkinek ellenvetése az ülés végéig, akkor a feltemlített jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. Most pedig elkezdhetnénk a négyes ponttal. Több éves pénzügyi keret 2014-2020-ra vonatkozóan a vélemény előadója Monika Holmeyer, aki most lassan megtalálja a papírjait, iratait. Most a módosításokat beszéljük meg az MFF-re vonatkozóan, és hogyha Monika készen áll, akkor nagyon szívesen megadom neki a szót. Ezt követően pedig szeretném megkérni a képviselőtársakat, hogyha kívánnak, akkor szóljanak hozzá. Tehát Mónika legyen kedves beszámolni. Kedves elnökasszony, köszönöm szépen, még egy másik ülésről sietve érkeztem, és ezért elnézéseket kérem, hogy nem tudtam időben megérkezni. A több éves pénzügyi tervről való véleményünkről van szó, 2014-2020-as időszakra vonatkozik ez a pénzügyi keret. Először is Minden jelentéstevő kollégámnak köszönettel tartozom. Az elnökasszony is közéjük tartozik, akik velem egyeztető üléseket tartottak. A saját javaslataim során igyekeztem a körvonalazott súlypontokat figyelembe venni. Először is megállapíthattam, hogy a bevándorlás és migrációs alap finanszírozási struktúrájában egyszerűsödött. Épp úgy, mint a belső biztonsági alap is, valamint az általános szabályok bevezetése a program ellenőrzés és jelentéstevésre vonatkozólag. Ezután némiképpen kritikus hangot ütöttem meg azzal kapcsolatban, hogy talán nem lesz egészen egyszerű a pénzügyi ellátmányt összeegyeztetni mindazon elvárásokkal, amelyek, amelyekkel szembe kell néznünk a következő tervidőszakban. Ezen felül arról is beszéltünk, hogy új feladatok is állnak előttünk, amelyeket európai szinten kell kezelnünk, a PNR rendszer, a ciberbűnözés, területe is ide tartozik, valamint a bevándorlás és a menekültügy kérdése is. Ilyen módon tehát felmerül a veszély annak, hogy a pénzügyi, a pénzeszközök, melyek rendelkezésünkre állnak, nem elegendőek. 16 módosító indítványt nyújtottak be a kollégák, köszönöm. A nagyon jó és konstruktív módosító indítványokat, amelyekből igyekeztem kompromisszumokat kikovácsolni, kialakítani. Részint még eh, tárgyalások folynak eh, a megfelelő finanszírozásról, az európai többletértéket kialakító finanszírozásról. Másrészt tárgyalások folynak még a kollega, kollégákkal a több éves pénzügyi keret, eh, belső biztonság, biztonság, jog és szabadság térségére vonatkozó kihatásairól valamint az elnökasszony és Wikström és Tomson képviselők az uniós polgárság kérdésére vonatkozó módosítókat nyújtottak be, melyeket igyekszem egy jó kompromisszumos indítványa összekovácsolni. Guillaume és Gönc kollégák a bevándorlás és migrációs alapra vonatkozó módosítókat nyújtottak be, ezekkel is dolgozom. Végezetül pedig mindenkivel közösen igyekszem majd egy olyan javaslatot kialakítani, amely nagy többséget szerezhet meg a szakbizottságban. Tárgyalni fogok az elkövetkező napokban a kollégákkal, és 2009, 2012. szeptember 19-én lesz a bizottságban, a szakbizottságban szavazás, és ezzel voltak épp zárni szeretném a mondandómat hiszen a más jelentésekkel szemben, ahol akár 1000 vagy 1600 módosítót nyújtottak be, a 16 módosító indítvány mégiscsak áttekinthető és visszafogott számnak nevezhető. Um, thank you very much. Köszönöm szépen az összegzést. Ez még egy kezelhető módosítás, módosító mennyiség. Keller asszony, mint árnyékjelentéstevő tessék. Köszönöm szépen, nem szeretnék sok mindent hozzá tenni, csak szeretnénk, hogyha az MMF kérdése, MFF kérdése élénk vitát keltene. Nagyon örültem neki, hogy egyes kollégák hangsúlyozták, hogy a Nemzeti Akcióprogramnak legyen hozzáadott értéke, hogy jól költsük el ezt a pénzt. Szeretném hangsúlyozni, figyelmeztetni önöket, emlékeztetni rá, hogy milyen fontos az értékelés, az ilyen politikai kezdeményezéseknél ez nagyon fontos. A 2013-as költségvetésnél erről is fogunk ma szavazni. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a jelenlegi programok megfelelő értékelése nélkül nehéz következtetéseket levonni a jövőre vonatkozóan. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Én is szeretnék néhány szót szólni S és D árnyék árnyék eh, előadóként. Köszönöm szépen a jelentéstevő asszonynak a munkáját. Egyfelől igaz, hogy kezelhető mennyiségű módosítás ez, másfelől viszont nagyon kényes kérdést jelent mind az, ami az MFF-hez kötődik, hiszen eh, a teljes végösszeggel is problémák vannak, egyfelől a következő időszakra vonatkozóan, másfelől pedig egyensúlyra törekszünk a mi területünkön, és a mi módosítóink többé-kevésbé ezzel az egyensúlyjal kapcsolatosak, hogyan lehet a teljes kereten belül egyensúlyt kialakítani. Az új struktúra talán némiképpen egyszerűsíti a képet, a megbízhatóság, a folyamatosság ugyanakkor nagyon fontos. Tudjuk, hogy az EU intézményekkel milyen sok civil szervezet dolgozik együtt. Nagyon fontos, hogy évekre előre tudjanak tekinteni. Az is nagyon fontos, hogy a fő célkitűzésekre mindig a teljes időszak alatt jusson pénz. Még akkor is, hogyha nincs kihatásunk minden egyes részletre, és nyilván minden évben lesznek majd költségvetési viták. A mi módosítóink tehát többé-kevésbé ezzel kapcsolatosak, de nem látunk különösebben súlyos nézeteltérést. Úgy gondolom, hogy a szavazással a Költségvetési Szakbizottságnak egyértelmű jelzést tudunk majd küldeni, és mi erre törekszünk végeredményben. Bronx úr szeretné, szeretne szólni, tessék. Igen, Holmeyer asszonynak nyilván igaza van, amikor azt mondja, hogy a keret nem veszi figyelembe azt, hogy növekednek a feladatok az eufemisztikusan szabadság, biztonság és igazságszolgáltatás vezetének tekintetésében, még hogyha ez nem is az a migrációs és menedék alap, illetve a Frontex céljára is pénzt kell adni rengeteg menedékkérő szeretne pénzügyi támogatást kapni, hogyha nem elégséges a pénz ezekre a feladatokra, akkor vagy a pénzt kell felülvizsgálni, vagy a feladatokat. Én az utóbbit javasolnám. Én a menedékérő, illetve migrációs alap eh, helyett a visszatoloncolási alapot duzzasztanám fel. Gondolom ezzel nem lepem meg önöket. A eh, Frontex és új mandátumot kell, hogy kapjon annak érdekében, hogy előmozdítsuk eh, az illegális bevándorlók visszaszállítását tehát Frontex igazgatója <clears throat> és találkozott velünk. Gyenge az, hogyha csak azt kérjük ezektől a menedékkérőktől, hogy forduljanak vissza azok az emberek, akik illegálisan akarnak belépni az EU-ba, azonnal visszafordulásra kell, hogy kényszerítessenek, és nem szabad, hogy a trükközést megengedjük számukra. Köszönöm szépen, Mulder úr, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Az egyik dolog, amivel nem foglalkoztunk, és igazából nem tudom, hogy ki lehet-e számolni ezt, az az, hogy amikor európai szinten lépünk fel, akkor megtakarítást jelente ez a tagállamok számára, hiszen nem kell ugyanazt a feladatot ugye egyenként elvégezniük. Ugye az elkövetkező hónapok során tárgyalások következnek, hogyha a bizottságnál, a saját titkárságunkon bárhol információval rendelkezne arról, hogy mekkora megtakarítást jelent az, amit európai szinten valósítunk meg a tagállamok szintjén az nagyon hasznos lenne. Nem valószínű, hogy több pénzünk lesz, a meglévő pénzből kell gazdálkodnunk, és be kell mutatnunk, hogy ez megtakarítást jelent a tagállamok számára. Köszönöm szépen. Karion asszony itt van a bizottságtól. Esetleg ő megkérdezhetjük, hogy van-e e, adatuk e, a megtakarításokról. Nyilván az egyik kulcs kérdése lesz ez a következő több éves e, időszak vitájának, vagyis, hogy miért hatékonyabb, hogyha európai szinten végzünk el egy feladatot, mint hogyha kevésbé koordináltan, költségesebben tagállami szinten. Hogyha senki más nem kíván hozzászólni a szakbizottságból, akkor ha Monika megengedi, akkor ezt a kérdést feltennénk az Európai Bizottságnak, és utána pedig megkérném önt, hogy összegezze a témát. Karim asszony, Nyilván, hogyha van más észrevétele, akkor azt is tegye meg, illetve válaszoljon erre a kérdésre. Köszönöm. Igen, köszönöm szépen. Nos, valóban nincs igazán pontos válaszom eh, itt és most, de nyilván a legfontosabb célkitűzés, illetve az Európai Bizottság minden javaslatánál figyelembe veszi azt, hogy az európai költségvetésben hogyan jelenik meg a hozzáadott érték. Ez nem mindig minden tagállamra lebontva pénzbeli megtakarítást jelent, hanem figyelembe vesszük azt a lehetőséget, hogy együtt jobban tudjuk elkölteni a pénzt. A szolidaritás effektusa is természetesen érvényesül. A szolidaritás fontosabb szempontot jelent eh, valójában, mint a megtakarítás eh, nemzeti eh, akciókat finanszírozunk sokszor, ez nem jelenti azt, hogy pénzben kevesebbe kerülne valami, viszont jobban koordinált a fellépés. A közvetlen irányításnál viszont a megtakarítás és a szolidaritás egyszerre érvényesül. Az ilyen akciók nagyon gyakran nem valósulhatnának meg tagállamonként, hiszen nemzet határokon átívelő projektekről, akciókról van szó, fellépésekről van szó. Hogyha részletesebben megvizsgáljuk a megtakarítás aspektusait, illetve elemezzük, hogy milyen hatása van ezeknek a javaslatoknak. Nos, a, bevándorlási és belső biztonsági alap esetében is a az európai hozzáadott érték alapján tettük meg a javaslatot. Én azt szeretném, hogyha ezt a tágabb kifejezést használnánk inkább. Köszönöm. Igen, valóban ez a fő kérdés, az európai hozzáadott érték kérdése. Köszönöm szépen. Monika, most pedig kérem, hogy összegezze az eddig elhangzott vitát. Hát Elnök asszony, köszönöm szépen. Először is a pénzügyek kérdéséről beszélnék. Úgy hiszem, hogy a belső biztonság területén nagyon fontos figyelnünk arra is, hogyha bizonyos kérdések felmerülnek, mint például a ciberbűnözés, hogyha ezekről európai koordinációt irányzunk elő, vagy úgy, mint a szervezetbűnözés területén, hogyha tehát európai módon kooperáljuk a munkát, szervezzük a munkát, és a tagállamok egyedül nem is tudnának hatékonyan dolgozni, csak koordinációban. Hogyha tehát fennáll ez a helyzet, akkor, kedves bronz kollega, az a pénz, amit nem fordítunk az együttműködésre, a károk sokkal nagyobbak lennének, mint ez a ráfordítás. Éppen ezért mindenképpen megéri a belső biztonság területére fordítani pénzeszközöket. A humanitárius bevándorlás vagy a bevándorlás területén pedig az a feladat, hogy azok azon tagállamokat, amelyeknek a vállán nagyon nagy teher nyugszik, segítsük, illetve azon tagállamokat, akik még nem érték el az európai szintet, az európai normákat segítsük abban, hogy utolérjék ezeket a normákat, és így biztosíthassuk és garantálhassuk az emberi jogok érvényesülését az egész unió térségében. Guillaume és Keller kollégák is az európai hozzáadott értékről, a European Added Value-ról beszéltek, ön is beszélt erről, elnök asszony. Valóban azt szeretnénk, hogy az európai pénzek ne csak kiegészítsék a nemzeti költségvetési forrásokat, hanem valódi hozzáadott értéket teremtsenek meg az európai szintéren. Ez tehát a célunk, plusz haszonnal kell, hogy járjon az európai pénzek felhasználása. Biztosítani szeretnénk azt is, hogy igazságosan, fair módon és, és logikusan osszuk el a pénzeket. Úgy, hogy ne csak egy feladat teljesítésére koncentráljunk. Elnök asszony, igyekszem a felvetéseket ötvözni, és remélem, hogy sikerül nagy többséggel lezárni ezt a dossziét. Köszönöm szépen, és ahogy Monika is említette a LIBE szakbizottságban, a következő LIBE szakbizottsági ülésen szeptember 19-20-án kerül sor a szavazásra, és a Költségvetési Szakbizottságban ö, októberre tervezik a szavazást, ez azt jelenti, hogy még van némi időnk a vitára. A következő napi rendi pont az Eurodac-kal kapcsolatos Monika Makovej itt az előadó, és 15 óra 40-re terveztük ezt a napirendi pontot. Még van tehát 10 percünk, vagy tudnak Monikáról valamit, és tudják, hogy érkezik, vagy pedig 10 percre berekeztem az ülést. Akkor felfüggesztem az ülést. Akkor 10 perc szünet, és közben kérem, hogy kérdezzenek rá, hogy Monika érkezik-e. Egyébként pedig 15 óra 40-kor folytatjuk.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 Good afternoon, dear colleagues. Dear colleagues. Kedves kollégák, mindenkit szeretnék kérni, hogy foglaljon helyet. Mindenkit üdvözlök, és mindenkit arra kérek, hogy foglaljon helyet. Kezdjük a munkát, kezdjük a munkát. Let me just tell you that on this place Szeretném elmondani, hogy mindenkinek nagyon jót tett a nyári szünet, ahogy így lenézek, mindenki remekül fest, és mindenkitől szeretnék elnézést kérni, amiatt késtem. A Madrid-Brüsszel járat egy kicsikét késett, ezért egy kicsit később értem ide. Gönc Kingának szeretnék köszönetet mondani, hogy átvette addig is a stafétát, és elnökölt itt az ülésen, de most már a kis késés után már is folytatjuk az ülést, úgy, ahogy eddig gondoltuk, az ötös napi rendi pontnál tartunk az Eurodac rendszer létrehozásáról van szó az új lenyomatok összehasonlításával kapcsolatban. Monika Makovej a jelentéstevőnk, és tulajdonképpen ez az egész javaslat, ez része annak a rendszernek, ami az európai menekültügyi rendszer létrehozására vonatkozik. Itt a 27-25 per 2000-es rendelet újra dolgozásáról van szó. Egy olyan általános keretet szeretnénk teremteni, amelyben az Eurodac működik, és amelyen belül a bűnöldöző hatóságok, a különböző tagállami bűnöldözési hatóságok együtt tudnak működni, és az Eurodac központi adatbázisán belül hozzáférhetnek az új, új lenyomatokra vonatkozó adatokhoz bűnöldözési céllal. 2000 2010-ben a bizottság indította el ezt a nyilatkozatot. Ezelőtt még a parlament elfogadott egy állásfoglalást 2009-ben, és ezen szövegek alapján készítette el Makovej asszony a szövegét, méghozzá azután, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépett. Annak érdekében, hogy megteremtsük itt a megfelelő keretet a vitához, azt javasolnám, hogy először hallgassuk meg a bizottság képviselőjét, aki a módosított javaslatot fogja nekünk bemutatni. Utána a ciprusi elnökségnek fogok néhány percre szót adni, és ezután fogjuk a saját parlamenti jelentéstevőnket, Markovai asszonyt meghallgatni. Körülbelül fél órát tervezünk erre a napirendi pontra rászánni, úgyhogy mindenkit kérnék, hogy ezt vegye figyelembe tehát először is a bizottság képviselőinek fogom megadni a szót. Nem kaptam pontos nevet, hogy ki van itt a bizottság részéről, de mégiscsak megtaláltam. Matthias Öl kap szót, tessék. Elnök úr, köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani, hogy ez a téma, amivel itt most foglalkozunk, tulajdonképpen nem új téma, mint ahogy azt ön is elmondta. Maga a történet 2008-ban kezdődött. Magát a prezentációmat két részre szeretném osztani. Először is szeretném elmondani, hogy az Eurodac dossziéval kapcsolatban milyen változtatások születtek az elmúlt négy évben, és utána pedig bemutatom konkrétan a bizottsági javaslatot. Először is szeretném elmondani, hogy az Eurodac valódi sikertörténetnek számít a különböző Európai Unión belül működő IT rendszerek között, tehát ez remekül működik. 2003-ban indult el. 2008-ban a Dublini felülvizsgálat után a bizottság első alkalommal javasolta azt, hogy bizonyos módosításokat indítsunk el az Eurodac hatájával kapcsolatban. És a tárgyalások folyamán elkészült az új javaslat, és a tanács egyértelművé tette, hogy a tagállamok szeretnék az eurodák hatáját még inkább kiszélesíteni, hogy a bűnöldöző hatóságok is hozzáférhessenek az adatokhoz. 2005-ben elkészült egy bizottsági kommunikáció, amelyben kifejtettük, hogy tulajdonképpen lehetségesnek tartjuk, hogy az eurodákhoz a különböző bűnüldöző hatóságok is hozzáférhessenek. Aztán 2009-ben két új eurodákos javaslatot készítettünk el, és hogy miért kettőt? Azért kettőt, mert akkor már a Lisszaboni szerződés értelmében két külön pillérrel kellett dolgoznunk, tehát először is szükség volt egy tanácsi határozatra a bűnüldöző szervek hozzáférésével kapcsolatban, plusz arra a szövegre, amely végül megadta ezeknek a hatóságoknak a megfelelő hozzáférést a bizottság részéről. Azután további késlekedés történt, mert útközben a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, és a két pillért eltörölték. Aztán 2010-ben a bizottság annak érdekében, hogy megfelelőképpen illeszkedjen ez a csomag a menekültügyi csomagba, ezért elkészítettünk egy harmadik új javaslatot, amiben egyelőre nem tartozott bele a bűnüldöző hatóságok hozzáférése. Ezután is folyamatosan folytatódtak a tárgyalások, és a tanács egyértelműen elmondta, hogy a tagállamok nem nagyon szeretnének tovább tárgyalni a menekültügyi csomagról, hogyha nem tárgyalhatnak arról is, hogy a bűnöldöző hatóságok hozzáférést kapnak az Eurodakhoz. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy a Dán elnökség alatt az év tavalyi év első felében mégiscsak meg kell nyitni a tárgyalásokat azzal kapcsolatban, hogy a bűnöldöző hatóságok hogyan férhetnek hozzá az úgy, úgyhogy végül ezt a fejezetet is bevettük a tárgyalási csomagba. Ezt szerettem volna elsősorban elmondani az Eurodac történetéről, most pedig engedjék meg, hogy bemutassam a javaslat lényegét. Mint ahogy már az elnök úr is elmondta, tulajdonképpen a 2009-es hozzáférési, hozzáférési szöveg, illetve a 2010-es menekültügyi szöveg összeolvasztásával jött létre ez az új javaslat. És van egy magyarázó dokumentum is, amely mindenki számára egyszerűbbé teszi a megértést. A hetes fejezetben található egy összehasonlító táblázat, hogy a régi szövegekből mit és hogyan vettünk át, illetve mik a teljesen új szövegrészek. Ennek a táblázatnak a segítségével mindenki jobban láthatja, hogy melyek az új részek a szövegben. Ami a 2009-es javaslatot és a jelenlegi javaslatot is összeköti, az az, hogy amikor valamilyen bűn, bűntett helyszínén új lenyomatot azonosítanak, és ezeket fölvesztik az Eurodac adatbázisába, akkor bizonyos esetekben a bűnöldöző hatóságok kérhetnek hozzáférést ezekhez az új lenyomatokhoz. Természetesen figyelembe vettük a személyes adatok védelmét is, és azt is, hogy a menekültek, illetve menedékkérők jogait maximálisan figyelembe tudjuk venni. Úgy vélem, hogy összességében ebben a tekintetben rendkívül kiegyensúlyozott szöveget sikerült létrehozni. Na most, hogy a bizottság miért támogatja azt, hogy a bűnöldöző hatóságok hozzáférjenek az eurodakos adatokhoz, hát azért, hogy kitöltsük azt az űrt, ami ebben a tekintetben eddig létezett. Vannak konkrét példáink is. Például jelenleg, hogyha egy gyilkost keres a rendőrség, akkor a saját bűnügyi nyilvántartásukhoz hozzáférhetnek, a saját adataikat megnézhetik, más tagállamok által felvett adatokhoz is hozzáférhetnek, de mi történik akkor, hogyha egy olyan harmadik országos állampolgárról van szó, aki mondjuk vízumkérelemért folyamodott? Ebben az esetben nem volt meg még a megfelelő együttműködés, és ez például konkrétan egy olyan terület, ahol betöltjük az eddig létező űrt meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy a komoly bűncselekményeket és a terrorizmus meg tudjuk előzni, és ebben a két esetben mindenképpen biztosítani kell a teljes mértékű hozzáférést a bűnüldöző hatóságok részére. Mindannyian tudjuk, hogy ez rendkívül érzékeny kérdés, és hogy meg kell teremtenünk azokat a biztonsági korlátokat, amelyeken belül lehet biztosítani a hozzáférést, annak érdekében, hogy mindenki jogait maximálisan figyelembe tudjuk venni. Szeretném még azt is elmondani, hogy a szubszidiaritás elvét is alkalmazzuk, az eurodák csak egyfajta utolsó, végső megoldás lehet abban az esetben, hogyha más adatbázisokból nem kapható meg az adott adat. Ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak először meg kell nézniük a saját adatbázisukat az új lenyomat értelmében aztán fel kell venniük a kapcsolatot az érintett más tagállamokkal, és a más tagállamok új lenyomat adatbázisait is meg kell vizsgálniuk, és hogyha itt nincsen találat, csak és kizárólag abban az esetben lehet az Eurodac közös adatbázisához fordulni. A következő biztosíték az, hogy csak terrorizmus és súlyos bűncselekmények esetében lehet ezeket a lehetőségeket felhasználni, mint ahogy az, az erre vonatkozó európai határozatban, illetve az európai elfogatási parancsról szóló szövegben szerepel. Az automatikus ellenőrzések nem lehetségesek más típusú bűncselekményeknél, csak és kizárólag súlyos bűncselekményeknél vagy terrorizmus esetében. A harmadik fontos elem a találat nincs találat, a hit no hit megközelítés. Ez pedig azt jelenti, hogy meg kell néznünk, hogy mely tagállam rendelkezik a keresett adattal, és hogy az új lenyomaton kívül más személyi adathoz hozzá lehet-e férni a keresés során. Tehát, hogyha egy bűncselekmény helyszínén talált új lenyomat megegyezik egy eurodakos új lenyomattal, és a, a megegyezés 100%-ig biztos csak, akkor lehet további adatokat lekérni. Ez biztosítja azt, hogy harmadik országokhoz nem kerülhet adat, tehát az egész adat áramlás az Európai Unió területén belül marad és elnök úr lezárásképpen engedjék meg, hogy elmondjam, hogy az eurodákra való átállás szerintünk közökkenőmentesen lezajlik majd, ez is fontos része lesz az európai menekültügyi rendszernek. Ez a hozzáférés, mint ahogy már elmondtam, egyrészt egy űrt tölt ki, egy hiány szüntet meg, valamint azt is elmondtam, hogy ez maximálisan kiegyensúlyozott, a szubszidiaritás elvét is figyelembe veszi, csak terrorizmus vagy súlyos bűncselekmény esetén alkalmazható, és az adatok nem oszthatóak meg harmadik országokkal. Így most már ez is az egész menekültügyi csomag részévé vált. Reméljük, hogy a politikai megegyezés még az év végén megszületik az egész csomaggal kapcsolatban. Remélem, hogy itt a parlamentben is gyorsan lefolynak majd a tárgyalások, és önök is figyelembe veszik azt, hogy jó lenne az év vége előtt lezárni ezt a témát, Reméljük, hogy senki sem fog késlekedni a munkával, és nem kell majd elhalasztanunk az európai menekültügyi rendszer életbelépését. A ciprusi elnökség maximálisan elkötelezte magát, és a bizottság is elmondja, hogy maximálisan szeretné felgyorsítani a munkát. Mi úgy véljük, hogy az általam elmondott biztosítékok elégségesek, ezért azt kérjük a parlamenttől is, hogy gyors és gyümölcsöző együttműködésben dolgozzanak velünk, és hogy minél hamarabb le tudjuk zárni az európai menetükültügyi csomagot. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig megadom a szót a ciprusi elnökség képviselőjének, Ioannis Papageorgiúnak. Parancsoljon, parancsoljon. Köszönöm szépen Köszönöm, hogy elmondhatjuk a önök szakbizottságában a ciprusi elnökség véleményét. Ahogyan az Európai Bizottság képviselője már elmondta, ma megvizsgáljuk azt a rendelet tervezetet, amelyet egyéb iránt a tagállamok már hosszabb ideje követelnek a tanácstól, amelyek elfogadását kérik. Ez egy nagyon fontos szöveg, amely az európai menekült rendszer eh, tökéletesítését szolgálja, és a ciprusi elnöksége egyik prioritásaként kezelte ezt a, két, ezt a témát. Röviden még eh, a menetrendről szeretnék beszélni. A, men, a munkacsoportban már kétszer megvizsgáltuk ezt a dokumentumot, e héten csütörtökön tartjuk a harmadik munkacsoportülést, az elnökség célja pedig az, hogy a lehető leggyorsabban befejezzük a tárgyalást a tanács vacsoraiban, azért, hogy elkezdhessük a tárgyalást a háromoldalú tárgyalások keretében a parlamenttel. Reméljük, hogy jövő hónapban ez már megtörténik. Persze mindez függ attól, hogy az Európai Parlamentben milyen gyorsan haladunk előre. A rendelettervezetet a tagállamok nagyon pozitívan fogadták, és abból indulok ki, hogy az Eurodac rendelet idáig ugye nagyon hasznos jogeszköz volt az európai bevándorlási rendszer támogatását szolgálta, és azt reméljük, hogy a bizottság által javasolt módosításokkal továbbra is egy nagyon hasznos eszköz áll rendelkezésünkre a tagállamok a hatály kibővítése során pozitívan viszonyulnak a hatály kibővítéséhez, illetve a rendészeti szervek is pozitívan fogadták a javaslatainkat, hiszen ezek a javaslatok a menekültek jogait semmilyen módon nem korlátozzák. De persze nagyon fontos, hogy ezen szabályokat a tagállamok betartsák és be is tartassák. Reméljük tehát, hogy erről a kérdésről, erről a dossziéról a tanácsban a vitát lezárhatjuk, reméljük, hogy talán már szeptember hónapban sikerül a tanácsban egyeségre jutni, és ezután az Európai Parlamenttel dolgozunk együtt, annak érdekében, hogy egy közös álláspontot dolgozzunk ki. Hiszen célunk az, hogy a 2012-es határidőt be tudjuk tartani, és így az Európai Parlamenttel tovább dolgozhassunk. Rendben van, köszönöm szépen, akkor most Makovei asszonynak a jelentéstevőnek fogom megadni a szót, utána pedig a kollégák hozzászólhatnak, elsőként azok, akik árnyék jelentéstevők voltak, de először is Makovei asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a szót, és nagyon örülök, hogy újra itt láthatom a kollégákat. Ami a javaslatot illeti, ezt a bizottság képviselője már tökéletesen bemutatta. Úgyhogy én csak annyit mondanék, hogy támogatom a bizottsági javaslatot, és támogatom azt is, hogy ez a találat nincs találat, hit, no hit megközelítést alkalmazzuk a bűnüldöző szervek hozzáférésénél. Tulajdonképpen már egy éve dolgozunk ezen a munkán, és remélem, hogy minél gyorsabban le tudjuk majd zárni ezt a szöveget. Úgy vélem, hogy a biztosítékok megvannak, mint ahogy azt már a bizottság képviselője is elmondta. Az elmúlt egy évben már többször elmondtuk, hogy először a nemzeti adatbázisban kell kutakodni, aztán a prümi határozatot kell felhasználni, és csak amennyiben ebben a két esetben nincsen találat, akkor lehet az Eurodachoz fordulni. Meg kell néznünk, hogy mely tagállam milyen milyen hatóságokat kíván, hatóságoknak kíván hozzáférést adni, illetve hogy mik lesznek az ellenőrző hatóságok. És mivel én vagyok a jelentéstevő, szeretném elmondani, hogy úgy szoktunk fogalmazni, hogy a bűnüldöző hatóságok hozzáférése, law enforcement access, de itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az Eurodáknak be lehet küldeni az új lenyomatokat, és utána az Eurodák elmondja, hogy van-e találat, vagy nincsen találat tehát igazából nem arról van szó, hogy a bűnöző hatóságok hozzáférnek az Eurodac adatbázisához. Arról van szó, hogy elküldenek egy új lenyomatot az Eurodacnak, és az Eurodac válaszol, hogy van-e találat, vagy nincs találat. De, mint már mondtam, csak akkor lehet ehhez a lehetőséghez fordulni, hogyha a tagállam, illetve a prümi lehetőségek kimerültek. Az Eurodakkal kapcsolatban még azt szeretném elmondani, hogy ha van egy olyan tagállam, amely a prümi határozatot nem alkalmazza, akkor mi történik? Tehát szeretném megkérdezni, hogy hány tagállam nem ültette még át a prümi határozatot? illetve azt is szeretném megkérdezni, hogy mi történik azokkal a tagállamokkal, amelyek csak részben alkalmazzák a prümi határozatot, mondjuk csak bizonyos tagállamok esetében, de nem minden tagállam esetében. Akkor ők is megkapják ugyanezeket az eurodakos hozzáférési lehetőségeket? és végezetül pedig néhány dátumot szeretnék elmondani. Október 10-éig kell elkészíteni a jelentéstervezetet, október 18 a módosítók benyújtásának határideje. Természetesen lesznek ülések az árnyék jelentéstevőkkel, azt majd egymás között megbeszéljük. A szavazás november 27-én lenne itt a Live Szakbizottságban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Makovely asszony. Akkor most halljuk a szakbizottság képviselőit, először is Guillaume asszonyot, asszonyt parancsoljon. Köszönöm szépen. Először is elnézést kérek Morels úr növé, nevében, aki nem tudott eljönni, és megkért engem, hogy én szóljak hozzá helyette. Tehát Először is a bizottság elmondta, hogy milyen hosszú története van már ennek a szövegnek, hogy milyen változtatások történtek, hogy milyen szökkenőkbe ütközött ez a szöveg az elmúlt évek folyamán és azt is elmondta a bizottság, hogy tulajdonképpen egy szélesebb kontextusban kell figyelni ezt a témát. Eredetileg ez beletartozott a menekültügyi csomagba, utána nem, aztán megint igen. Éppen ezért úgy gondolom, hogy pontosan meg kell néznünk, hogy mik a céljai az eurodákos adatlekéréseknek, és ezzel kapcsolatban szeretnék a bizottságnak néhány kérdést föltenni. Először is, a probléma lényegét mindannyian értjük, arról van szó, hogy eh, az Europolhoz ugye hozzáférhetnek a bűnüldöző szervek, de az Eurodac másféleképpen működik, ugyanis meg kell néznünk, hogy melyik az a tagállam, amely illetékes a menekültügyi kérelemben, tehát itt lennének a jelentős változtatások. Elhangzottak a nagyon pontos adatok azzal kapcsolatban, hogy milyen biztosítékok lesznek majd a szövegben. Ismerjük tehát ezeket a biztosítékokat, de azért szeretném megkérdezni, hogy egyértelmű-e az, hogy hogyha feltételezhető, hogy egy menedékkérő valamilyen súlyos bűncselekményben vett részt, vagy kíván részt venni, akkor hogyan lehet ezeket az eseteket maximális biztonsággal kezelni. Elhangzott az is, hogy sikertörténet az Eurodac, Hát részben ezzel természetesen egyetértek, hiszen nagyon fontos adatok vannak az eurodákban, és sok esetben már biztosította az eurodák a hasznosságát. De azért meg kellene néznünk, hogy az adatok kezelése hogyan működik, azért az adatok megbízhatóságát több esetben is megkérdőjelezték, és ezzel kapcsolatban több állásfoglalás is történt, volt konkrétan egy francia eset is. Tehát az adatok megbízhatósága az Eurodacnál nem volt mindig tökéletes voltak olyan problémák is, mint ahogy azt az Európai Ombudsman is elmondta, hogy nem tartották be a megfelelő adatvédelmi szabályokat. Tehát voltak olyan esetek, amikor utólagosan megosztották ezeket az adatokat más szervekkel. Ezen kívül az is elképzelhető, hogy a hozzáférés ezekhez az adatokhoz, amelyek közül van olyan, ami nem is megbízható, akkor mégis milyen biztosítékokat tudunk elmondani vagy milyen biztosítékokat tudunk találni egy-egy menekültel kapcsolatban olyan adatok esetében, amelyek a származási országból érkeznek. Tehát, hogyha a bűnöldöző hatóságok megkapják a hozzáférést ezekhez az adatokhoz, akkor az problémához vezethet, mert esetleg megbélyegezzük a menedékkérőket azzal, hogy őket minden esetben vizsgálni kell, mert hogy a menedékkérők automatikusan kapcsolatban állnak súlyos bűncselekményekkel, és ezt a fajta megbélyegzést mindenképpen el kell kerülni. Ezen kívül beszéltünk arról is, hogy milyen típusú bűncselekményeknél lehet az Eurodacot használni, jó lenne, hogy egy kicsit részletesebben visszatérnénk erre a témára, ugyanis itt egy kerethatározatról is szó van, jó lenne, hogy egy kicsit pontosabban elmondaná, hogy milyen bűncselekményekről van szó, hogy ez mindenki számára egyértelmű legyen. És van itt egy mondat, amivel szintén van egy kis problémám a szövegben. Arról beszélünk, hogy az Europol speciális elemzés vagy pedig általános vagy stratégiai speciális elemzés céljára felhasználhatja az eurodakos adatokat. Megmondaná nekem valaki, hogy mik ezek az elemzések? Köszönöm szépen. Ledford asszony következik az ALDE nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek megint. Persze az épület fele éppen összeomlóban van, ennek ugye nem örülhetünk semmilyen módon sem. De térjünk a tárgyra. nem akarok ebből arra köve, a következtetésre jutni, hogy akkor költözzünk Strasbourgba, semmiképpen sem. Nem tudom, hogy a bizottság valóban azért nyújtotta be ezt a javaslatot, mert egy szabályozási hiányt érzékelt és nem arról van a szó, hogy a tagállamok kezdeményezésére egy eh, menekültügyi eh, nagy tárgyalás eredményét eh, akarta ezzel megfogalmazni. Ha igen, akkor látni kell, hogy mit kínál a bizottság. Én abból az álláspontból indulok ki, melyet mindig is osztottam, hogy problematikus, hogyha rendészeti szerveket, szerveknek hozzáférés biztosítunk a menekült ké, menekült jog kérelmezők adatbázás, adatbázisához. És úgy gondolom, hogy fontos a vízum kérelmezők, illetve a menekült jogért folyamodók közötti különbséget tenni, és attól félek, hogy stigmatizáljuk a menekülteket, illetve a menedékjogot kérőket, és ezzel az UNHCR, az ENSZ menekültügyi főbiztosságának iránymutatásába is ütközünk. Egyetértek azzal, hogy megfelelő biztosítékokat kell kiépíteni a rendszerben, és ilyen módon üdvözlöm a bizottság javaslatának fő iránymutatásait, mert a bizottság anyaga a biztosítékokról is beszél, de nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy mindig ez az ultima ráció szabad, hogy legyen. Hogyha tehát egy bűncselekmény nyomozati munkája megakadt, akkor nagyon fontos, hogy hit no hit találat, nem találat alapján a bűnöldöző hatóságok konzultálhassanak az Erodak adatbázissal, de még egyszer mondom, csupán ultima rációként. A tanács Egyéb iránt bízhat a parlament együttműködő szándékában, és biztos vagyok benne, hogy Makové asszony is támogatja a nagy biztosítékok rendszerét. Ugyanakkor a prum az egyik előfeltétel lesz. És ha jól tudom, a szöveg azt mondja, hogy a tagállamoknak kötelezően A más tagállamok a prümi döntés alapján, tehát azt, a prümi döntés azt mondja, hogy a tagállamok más tagállamok új lenyomat adatbázisában végre kellett, hogy hajtsák a kereséseket. De a szöveg azt mondja, a prümi megállapodás azt mondja, hogy más tagállamokban, de nem minden tagállamban. Viszont a szöveg azt mondja, hogy a Prüm megállapodás alapján végrehajtott ellenérzéseket végre kell hajtani, akkor is, hogyha csak egy másik tagállammal van összekötve a Prümi rendszerben a tagállam. Ez tehát azt jelenteni, és ezzel felvettem Makové asszony kérdését is, hogy a Prümi határozatot mennyiben hajtják végre, hajtották végre a tagállamok azt hiszem, hogy ennek a joganyagnak az elfogadásának előfeltétele kell, hogy legyen, a prümi döntés teljes érvényi végrehajtású. Meglehetősen meg voltam döbbenve, amikor a bizottság arról számol be, hogy ilyen kevésé hajtották végre a prümi határozatot a tagállamok. Tehát itt komoly munka áll még előttünk. Not very reassured by some of the comments of Ugyanakkor a tagállamok egyes észrevételei sem nyugtatnak meg a tanácsi munkacsoportban elhangzott észrevételek, és úgy hiszem, hogy figyelmeztetni kell őket, hogy világos biztosítékokat kell beépíteni a rendszerbe, nehogy visszaélések jöjjenek létre, amikor egyszerre csak lásd, illegális bevándorlókra ütköznek a az Eurodoc használata során, tehát mindig a szükségesség és az arányosság elvét kell végrehajtani, és csak így lehet, kell figyelembe venni, csak így lehet használni ezt az Eurodoc rendszert. Aztán a hatály. Ez volt a hatály. Aztán a kijelölt hatóságok tekintetében. Úgy hiszem, hogy ez a döntés alapján az hivatalos közlönyben publikált intézmények eh, kerülnek említésre, amelyek eljáró hatóságként működhetnek. Vannak ugyanakkor olyan tagállamok, amelyek mintha nem volnának hajlandóak egy eh, illetékes hatóságot kijelölni, márpedig ez egy elengedhetetlen előfeltétele ennek a rendszernek, egy központi hozzáférési pontot kell biztosítani a tagállamoknak, azért, hogy a különböző rendészeti szervek nyomozati vágyát megzabolázhassuk. Esetleg az Európol hozzáférés lehetne egy megoldás. De ugyanakkor azt kell mondanom, hogy azt az érvet még nem ö, vetettem ladban, hogy miért, milyen logikát szolgál az a javaslat, hogy az Európol a nemzeti hozzáférési ponton férhet hozzá a rendszerhez. Ha jól gondolom, itt a verifikációs kérdés merül föl, de nem vagyok benne biztos. Nagyon gyorsan, mert aztán az elnök, elnök belém folytja a szót. Tehát gyorsan még egy észrevételt teszek az Erodok rendeletben lévő kötelezettségről, miszerint, hogy a nemzeti és a más tagállamok adatbázisát előtte ellenőrizni kell. Nos, ezzel a kötelezettséggel kapcsolatban vetek fel egy kérdést. Mégpedig azt, hogy esetleg szükség lehet a prümi döntés liszabonizációja során a prümi határozat módosítására is. Ezek lettek volna az előzetes észrevételeim, ezzel jelezni szeretném, hogy tulajdonképpen a javaslat ezen szempontjaival nem vagyok túlon túl elégedett. Értem és elfogadom a javaslat mögött rejlő logikát, Mi szerint, hogy a nyomozati hatóságoknak bizonyos, jól körülhatárolt esetekben szükségük lehet az adatbázishoz való hozzáférésre, de összességében nagyon fontosak a biztosítékok, és ez még aggájjal tölt el engem ez a kérdés. Köszönöm szépen. Albrecht úr kap szót. Parancsoljon a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is azt mondhatom, örülök, hogy ismét itt vagyok az Európai Parlament üléstermében, és egy olyan kérdést vitathatok meg önökkel, melyről nem először folytatunk vitát. Először is azzal az észrevétellel kezdem, hogy mindig ismétlődik az a jelenség, hogy az egyik lépést a másik lépés után tesszük meg, mire gondolok. Az más célt szolgáló adatbankokhoz való hozzáférést biztosítunk az rendészeti hatóságok számára, anélkül, hogy tisztáznánk, hogy a rendőrségi és a rendészeti együttműködés során az adatfeldolgozás milyen szintje működik. Azért mondom ezt, mert az adatvédelmi reform, illetve a személyes adatok védelme tekintetében elmélyültebb együttműködésre van szükség, ugyanakkor vannak tagállamok, akik akadályozzák az együttműködés elmélyítését. Ezért nem tartom helyén valónak, hogy az Európai Parlament mindig retiráljon, visszakozzon, azt mondva, hogy rendben van, hozzáférés biztosítunk ehhez az adatbázishoz. Az Eurodac rendszert azért vezettük be, hogy a menekült jogért folyamodók azonosítását biztosíthassuk. Ez egy helyes politikai döntés volt, ugyanakkor aránytalannak és némiképpen cinikusnak is tartom, hogyha most úgy teszünk, mint hogyha az ezekhez az adatokhoz való rendőrségi hozzáférés egy olyan, egy olyan um, lehetőség volna, amely a menedékesek céljait, érdekét szolgálna. Nem, itt egész egyszerűen arról van szó, hogy a hatályt bővítsük, anélkül, hogy a menekült, ugye eljárás egységesülését előirányoznánk, vagy akár csak úgy is hozzáférést biztosítunk, hogy itt egy szoros összefüggés állna fenn az eljárás és a adatbankba való betekintés között. Számomra legalábbis sok esetben nem világos, amiről gyakran hallunk, hogy a hit or no hit, vagy a teljes hozzáférés rendszerét miért biztosítanánk? Végezetül pedig egy valamit szeretnék kidomborítani. Egyértelműen nem arról van szó, hogy bizonyos jogállami normákat a jelenlegi szinten tartsuk, például a hozzáférés, a más célokat szolgáló, a hatos szikszóláról, a havas célokat szolgáló adatokhoz való hozzáférés, vagy a Verifying Authority ról szóló passzusok nem felelnek meg azon elvárásoknak, amelyek kell például egy tagállamon belüli bírói engedélyhez kötött eljárást biztosítunk jogállamilag. hiszen ebben az esetben például az érintett embernek eh, az adatok átalaki, átadásával egyet kell értenie, márpedig ez a biztosíték nem, áll, nem szerepel ebben a rendszerben. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy ez a javaslat nem kiforrott, és sokkal messzebb mutat, mint eh, sokkal többet szabályoz, mint amit kellene. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kirkop úr. Hallottam Latford asszonyt, elnök úr, és egy picit ezen gondolkoztam, hogy érdemes, még bejönöm a parlament épületébe, amely hamarosan összeomlik. Hát ne felejtsük el, hogy ha a Strasburgi ülésteremben ültem volna, pont az én fejemre zuhant volna a plafon, amikor zuhant a plafon, úgyhogy némiképpen ideges vagyok, de nem vagyok paranoid, elnök úr. Csak izgalommal tekintek a parlament állapota és épületének minősége tekintetében. De ami a mostani dossziét illeti, üdvözlöm a alapvető elveket, azt tehát, hogy valahogyan azonosíthassuk a menedékkérőket, de ugyanakkor az exploitation, a felhasználás, kinyerés ige nem helyes hiszen ez egyben, ez az ige egyben kizsákmányolást is jelent, és félreérthető volna, hogy a menedékeseket ki akarjuk zsákmányolni, pedig csak az adatokat akarjuk kinyerni. Ugyanakkor, hogyha megfelelően alkalmazzuk ezt a jogszabályt, akkor valóban az ő kizsákmányolásokat tudjuk megakadályozni, lelketlen emberkereskedők és fekete munkáltatók általi kizsákmányolást lehet ezzel az adatbázissal megakadályozni. És ez egy cél, amelyet támogatni tudok. Az elmúlt években igen elkeserített azt látnom, hogy milyen nehezen tudtunk együttműködni, még akkor is, ha az együttműködés lehetősége fennállt. Még akkor sem tudtunk együttműködni, amikor például a tagállamok szélesebb körű információt kérelmeztek. Gondolok a közös nyomozati munkacsoportokra, az egyik ilyen az én felelősségi körémbe tartozott, és bizony a rendészeti szervek közötti együttműködés nagyon nehézkes volt, már pedig ez ilyen esetekben. Ha nincs megfelelő együttműködés, nincsenek megfelelő biztosítékok, akkor fennáll annak a veszélye, hogy visszaélnek az információval. Albrecht kollega beszélt erről a veszélyről. Úgy gondolom egyéb iránt, elnök úr, hogy ez egy jó célt szolgáló javaslat, de kérem az Isten szerelmére, kérem, hogy megfelelő biztosítékokat építsünk be a rendszerbe, biztosítandó, hogy a tagállamok pozitív és konstruktív módon használják ezt az adatbázist, és ne az egyének szabadság jogát korlátozzák ezzel. Köszönöm. Köszönöm Kirkop úr, de Jang úr kapszót parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt kell, hogy mondjam, hogy először is nagyon is egyetértettem mindazzal, amiről Gion és Latford asszonyok beszéltek. Arról tehát, hogy fennáll a stigmatizáció veszélye azáltal, hogy megnyitjuk az eurodakot a rendészeti szervek számára frakció mindig így gondolta. Nem akartuk ezt az összekapcsolást, hiszen a társadalom sajnos az én hazámban, Hollandiában is túl sokat, sti, sok menekültet, bevándorlót stigmatizálnak nap mint nap. És ez elfogadhatatlan. Másrészt úgy gondolom, hogy a bizottság bevezetőjében maga is elismertem, hogy itt az e, a személyes adatokhoz való jog korlátozódik, ez egy alkotmányos alapjog, és úgy gondolom, hogy nem áll a jogkorlátozás szükségessége. Ha figyelembe veszük a körülményeket, nagyon nehezen tudok elképzelni egy olyan helyzetet, amelyben elengedhetetlenül szükségesé válna, hogy a rendészeti hatóságok betekintsenek ebbe a adatbázisba, hiszen csak akkor lehet új lenyomatokat összehasonlítani, amikor már valakitől új lenyomatot vettek, már létezik az új lenyomat. Tehát mondjuk a bíróság előtt álltam, terhelt, vagy szökésben van, esetleg más tagállamban kér menekült bevándorló, kér menedékjogot. Nem tudom, hogy hány terrorista és súlyos bűnöző jár el így, de hogyha én mondjuk terrorista volnék, akkor biztos, hogy nem így járnék el, nem az egyik tagállamból menekülve a másikba kérnék bevándorlási eh, kére, nyújtanak be bevándorlási kérelmemet, tehát konkrét pont, konkrét példákat kellene látni, amelyekből világosan válna, hogy mikor van szükség erre a betekintésre. Én nem látom, hogy mikor. Végezetül pedig a kijelölt hatóságok a designated authority tekintetében sokkal pontosabban kellene fogalmazni a szövegnek. A 20 cikk amely egy nagyon fontos cikk, hiszen ez a hozzáférést szabályozza, roppantó rosszul került megfogalmazásra. Van az egy a bekezdés, amely a megelőzés és a terrorista cselekmények megelőzése és nyomozásáról beszél. Aztán hiányzik az end, az és szócska, tehát egy új célt sorol fel ezek szerint a szöveg, amikor azt mondja, hogy az összehasonlítás specifikus esetekben is szükségesé válhat. Ez pedig ha jogászilag nézem a szöveget, egy második opciót jelentene. Nagyon óvatosnak kell lennünk, elnök úr, hogy ö, hogyan fogozzuk meg, fogalmazzuk meg a szöveget, hogyha egyáltalán szükségesnek tartjuk ö, e cél elérését. Frakcióm nem támogatja ezt a javaslatot, ha csak nem korlátozza ma ennen magát nagyon kivételes esetekre. Köszönöm. Köszönöm, Bronsz úr. Köszönöm. <coughs> Um, it's an unusual experience. Ritkán történik meg, hogy egyet értek a bizottsággal, és remélem ebből nem válik megszokás. Tehát a bizottság javaslata, hogy a tagállamok rendészeti hatóságait, akik súlyos bűncselekményeket vizsgálnak meg, számukra hozzáférést biztosítsanak az Erodok adatbázisához, amelyben a bevándorlók uh, új lenyomatát tároljuk, logikusnak tűnik, de természetesen az adatvédelmet biztosítani kell. Ha jól értem a szöveget, megerősítésre került, hogy a rendészeti hatóságok nem minden további nélkül vizsgálhatják ezt az adatbázist, hanem csupán lehetőséget eh, kapnak arra, hogy a tagállam rendelkezésére álló eh, új lenyomatot ellenőrizzék, vessék össze az Erodak adatbázisával. Ez a hit or no hit találat, vagy nem találat rendszere. Így nem stigmatizálnánk a bevándorlókat. Ám hogyha például volnának más csoportok adat, új lenyomattának adatbázisai, például az európai parlamenti képviselők adatbázisai, nem hiszem, hogy bárki ellenezné, hogy összehasonlítsák ezt az adatbázist az elkövetők öm, új lenyomatával. Én például nem öm, ellenezném azt, hogy például a nem bűnügyek tekintetében megvizsgáljuk a bevándorlók új lenyomatát. A Frontex igazgatója arról beszélt az év idén, még korábbani meghallgatás során, hogy a legtöbb bevándorló nem rendelkezik dokumentummal, úti okmányjal. Tehát, hogyha az új lenyomat segít biztosít meghatározni ez az azonosságokat, akkor vegyünk új lenyomatokat. Köszönöm. Köszönöm, mielőtt Makové asszony kapja meg a szót, jelzem, hogy Hastings úr itt van közöttünk, aki az adatvédelmi hatóságot képviseli felügyelőként, és talán az ő véleményét is meghallgathatjuk. Megkérhetjük, hogy az elkövetkező percekben számoljon be az ő véleményéről. Ne felejtsük, hogy 5.30-kor viszont már szavaznunk kell. Ez pedig szükséges munkánk folytatása érdekében. Jelzem ezt azért, hogy mindenki jobban tudjon gazdálkodni az idővel, Hastings úr, most önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövidre foghatom magamat, hiszen a hét során vélhetőleg szerdán egy véleményt fogok kiadni, és ez hasznos inputot fog tartalmazni. Nem lesz ez túlontúl, vagy teljes egészében pozitív ez az input, ezért, és biztos vagyok benne, hogy a különböző frakcióknak elgondolkodtató felvetésekkel él majd, és hozzájárul majd ahhoz, hogy ez a javaslat jobbá váljon, a SZISZ-ről pedig a következő eredé pont során beszélek. Köszönöm, Hastings úr, Makové asszony szó. Köszönöm szépen. Én szívesen meghallgatom a bizottság válaszát az általam feltett kérdésekre. Persze, kérdem a bizottság képviselőjét, Olház urat, hogy lejegyezte Makové asszony kérdését. Hallanánk tehát a bizottság válaszát, mielőtt Makové asszony záró észrevételeit teszi meg. Elnök úr, köszönöm szépen. Távirati módon igyekszem ö, válaszolni a távirati módon lejegyzett kérdésekre. Makové asszony a Prümi határozattörre a kérdezetre, hány tagállam ratifikálta ezt. Júniussal bezárólag 10 tagállam ratifikálta a prümi megállapodást. A új lenyomatok tekintetében is. Biztos vagyok benne, hogy az elkövetkező hetekben és hónapokban jelentősen nő a ratifikáló tagállamok száma. Latford báronő is beszélt a ratifikációról, és egyetértek vele, hogy a ratifikációt végre kell hajtani. És nagyon fontos az Eurodac számára, hogy a technikai kapcsolatot csak egy tagállammal hozták létre. Guillaume asszony több kérdést is feltett. Egyrészt az Európol hozzáférési jogosítványára kérdezett rám. Mi úgy gondoljuk, hogy jogos és megalapozott, hogy hozzáférést biztosítunk az Európolnak, hiszen az Európol a kettő vagy több tagállamat érintő súlyos bűncselekmények esetében nyomoz, és ő maga is a bűnügyi információkat és híreket egységesíti és kapcsolja össze. A crossmatch esetében, amikor több tagállam érintette, a súlyos bűncselekmények nem azonosított áldozataira is fényderülhet. Jogasszony a terrorizmus és a súlyos bűncselekmények kérdésére kérdezett rá, hogyan lehet ezt konkretizálni. Nos, a kettes cikk J pontja szól a terrorizmusról, illetve utal a 2002-es tanácsi kerethatározatról, illetve a 2K pont pedig eh, az európai letartóztatási parancsról szól. Azaz tehát, és egy része súlyos bűncselekményekről is szól, tehát eh, az ön által felvetett kérdésekről a határozat, illetve a rendelettervezet szól. Nem csak Guillaume asszony, hanem Albrecht úr és Latford báronő is beszélt a stigmatizáció kérdéséről, a menedékesek stigmatizációjáról. Úgy gondolom, hogy itt fontos egy szélesebb politikai perspektívát alkalmaznunk. Beszéltem a biztosítékokról, amelyeket a rendszerbe beépítettünk, és csak, és ezt hangsúlyozom, csak a terrorizmus elleni harc, illetve a súlyos bűncselekmények, például az emberülés elleni fellépésben korlátozzuk ezt a hozzáférést. Úgy gondolom, hogy a köz érdekében áll, hogy ezt a hiátust, ezt a joghiányt eh, betöltsük és biztosítsuk a taga a rendészeti hatóságoknak, hogy ezen legsúlyosabb bűncselekmények esetében hozzáférjenek az Eurodac adatbázisához, így segítve nyomozati munkájukat. Ezt a célt nagyon nagyra kell értékelnünk, és semmifajta stigmatizációval nem állunk szemben, éppen a hit-no-hit találat, nincs találat rendszer okán. Hiszen az első fázisban egy az Eurodaghoz beküldött bűnügyi helyszínen talált új lenyomatról van szó. Sem névvel, sem a menedéke személyével nem függ össze ez a ö, új lenyomat, de hogyha van egy hit, van egy találat, Hogyha tehát a bűncselekmény helyszínén, a súlyos bűncselekmény helyszínén talált új lenyomat megtalálható az Eurodac rendszerében, ebben az esetben a tagállamnak meg kell magyarázni, hogy miért van szüksége ezekre az adatokra és így kaphatja meg az adatokat. Úgy gondolom tehát, hogyha figyelembe vesszük, hogy milyen fontos a terrorizmus elleni harc, illetve a súlyos bűncselekmények elleni harc, és figyelembe vesszük a megfelelő biztosítékokat, azt mondhatjuk, egy kiegyensúlyozott, jó javaslattal van dolgunk. Slatford, I answered most of your questions. Um, you said, you know... Latford bárónőnek azt hiszem, hogy a legtöbb kérdését megválaszoltam és valóban ultima rációról van itt szó, de a mi javaslatunkban is ultima rációként kezeljük ezt a lehetőséget. Aztán a kijelölt hatóság, hogy a közlöny felsorolja kijelölt hatóságot vagy sem, a 43-as cikk negyedik bekezdésére utalok, ahol a szöveg világosan azt mondja, a tagállamoknak be kell jelenteniük a bizottságnak a kijelölt hatóságot, ezt pedig a közlönyben publikálni kell. Kérem, mondja az elnök, gyorsítsa fel mondandóját, hiszen kicsúszunk az időből, és két perc múlva szavaznunk kell. Azt hiszem, hogy mindent elmondtam, mondja a bizottság képviselője. Ami pedig a 20-as cikk megfogalmazását illeti, Dejung úr beszélt erről, jelezem, hogy ezek kumulatív feltételek, az előfeltételeknek mind teljesülniük kell, és ezzel zárom is mondandómat, és elnézéset kérem, hogyha valami kérdésre nem válaszoltam volna. Köszönöm szépen, Makovej asszonynak adom vissza a szót. Köszönöm szépen, értem, hogy röviden kell fogalmaznom. Meg fogom beszélni a kollégákkal a különböző garanciákra vonatkozó aggájaikat, illetve a bizottsággal, hogy milyen lehetséges garanciák valósíthatók még meg. Hogyha más javaslatokat kapunk a kollégáktól, akkor ezekről is szívesen folytatok vitát. Eh, az ultima ráció eh, hangsúlyozandó, először tehát a nemzeti adatbázisban, más adatbázisokban kell utána nézni, és csak hogyha ezeket eh, a lekezdéseket már elvégezte az ember, akkor lehet az Eurodachoz fordulni. Dennisnek mondom, mondott, egy példát, ami nem felel meg ennek a témának. Én is mondanék egy példát inkább. vagy olyan súlyos bűncselekményről van szó, amire az elfogadó parancs vonatkozhat, vagy pedig egy olyan főbejáró bűnhöz, bűnről, amit itt külön szabályoztunk, hogyha minden lehetséges adatbázist lekérdeztünk már, és nemleges választ kaptunk, akkor lehet az Eurodákot lekérdezni, de akkor sem ebben az esetben, hogyha találat van, sem kapunk személyes adatokat, nevet, Egyszerűen az eurodákkal időt lehet megtakarítani mostantól, hiszen nem tudjuk, hogy a 27 tagállam közül melyiknek a nyilvántartásában szerepelhet az adott új lenyomat, amit a tett helyen begyűjtöttünk. Hát, ami a garanciákat illeti, én nagyon nagy örömmel fogadom az árnyék jelentéstevő kollégák javaslatait. Köszönöm szépen! Köszönöm még egyszer Makovej asszonynak. Úgy gondolom, hogy ezzel zárhatjuk most le ezt a témát, és rátérhetünk a következő napirendi pontra, hogy lehetőleg gyorsan haladhassunk a mai napirend mentén. A következő napirendi pont a hatos, a Schengeni információs rendszer második generációjára történő átállásról van szó, a SIS 1-ről, SIS 1 pluszról, a SIS 2-re való áttérés a téma. Coelho kollega az előadó, ez az első eszmecsere, ő fog beszámolni a témáról. Ezt követően pedig az Európai Bizottság ismerteti a javaslatát. Ne feledkezzünk meg róla, hogy fél hatkor szándékozunk szavazni, de az Európai Bizottság után Hastings urat is szeretném meghallgatni az adatvédelmi biztos nevében, és lehet, hogy a jelenlévő intézmények, az elnökség és az Európai Bizottság is hozzászól. Majd először tehát Coelho úrnak adom meg a szót. Ha jól tudom, Tudorach úr képviseli az Európai Bizottságot. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, öt percnél és rövidebben fogom ismertetni a témát. Dióhéjban ennek az eldolgozásnak a célkitűzése egyértelmű. Mindenek előtt jogbiztonságot akartunk és tervezhetőséget bevinni a migráció, az átállás műveletébe Korábban nem volt világos ez a folyamat, 2008 és 2011 között azonban letisztult, a technikai folyamat most már egyértelmű, a tagállami szakértők segítségének is köszönhető ez, és mihelyt egyértelművé vált, hogy a SZISZ 2-eshez milyen sorrendben fognak csatlakozni a tagállamok. A folyamat jogbiztonságát is garantálni akartuk. Az elsőként csatlakozó tagállamoknak jogbiztonságra, jogi garanciákra van szükségük ugyanis a működtetéshez. Elnézést kérem, hogy aki beszélget, menjen ki a folyosóra, hogy a teremben ha meghallgathassuk az Európai Bizottság ismertetőjét. Köszönöm. Tehát az első célkitűzés az volt, hogy a folyamat jogbiztonsága garantálható legyen, és ezt a szövegben sikerült megvalósítanunk. Úgy tűnik, hogy technikailag és jogilag is egyetértünk most már a tagállamokkal. A második célja a javaslatnak az volt, hogy lehetővé váljon bizonyos migrációhoz kötődő tevékenységek finanszírozása, támogatása, EDF ö, felhasználásával a több éves EBF program előkészítésekor még nem volt ismeretes ez a célkitűzés. Most a tagállamok így hozzáférhetnének két költségvetési sorhoz, migrációhoz kötődő tevékenységek finanszírozására, sajnálatos lenne, hogyha azért késlekedne a SZISZ 2 működése, éles beállítása, mert migrációhoz kötődő tevékenységek terén lemaradásban vannak a tagállamok. Szeretnék nagyon röviden beszámolni arról is, hogy a SZISZ 2 hol tart, hiszen ez is igencsak releváns a SZISZ-2-es tesztelésének utolsó szakaszában járunk már. Az elmúlt években sokat beszéltünk a SZISZ-2-es teszteléséről. Örömmel jelenthetem eh, be, hogy májusban a kettes úgynevezett mérföldkövet is sikerült meghaladnunk. A tanács számára fontos volt ennek a e, megvalósítása, e, intenzív e, teljesítmény körülmények között is kipróbáltuk a rendszert hamarosan. A parlament is megkapja majd a tesztelés eredményeiről tört, szóló beszámolót az átfogó utolsó tesztelés az összes tagállam bevonásával hamarosan megkezdődik, és ezt követően már a migráció, vagyis az átállás következhet. Nagyon sürgősen és gyorsan szeretnénk ezt a javaslatot elfogadtatni, hiszen ez teszi majd lehetővé technikailag is az átállást. Köszönjük a bizottságnak, most pedig Hastings úrtól kérdeznénk meg, hogy az adatvédelmi biztosnak mi a véleménye. Tisztelt elnök úr, az elmúlt években gyakran volt alkalom az adatvédelmi kérdések megbeszélésére itt ezen a fórumon. Az Eurodacnál is voltak konkrét aspektusok, de a SIS 2 is ilyen téma. Életbevágó, fontosságú folyamatról, eljárásról van szó, de nagyon átfogó, nagyon bonyolult ez a művelet, aminek megvannak a veszélyei, kockázatai. Az Európai Bizottság javaslatának a lényegét szeretném világosan kifejezésre jutatni. Üdvözöljük! Nagyon fontos, hogy világosabbá teszi a SZISZ 2-es szabályozás alkalmazását az első naptól kezdve. De nézzük meg, hogy melyek a konkrét kockázatok körülbelül öt témát határozhatunk meg, amelyek még mindig nem elég világosak. Ezért július elején egy véleményt is kiadtam, most ezt szeretném csak összegezni. Az első az átállás hatája, alkalmazási területe. Tehát nagyon fontos, hogy lássuk, hogy milyen adatkategóriák migrálnak, és melyek nem kerülnek át az új rendszerbe. Az is fontos, hogy a migráció, az átállás adatok átalakítását is jelenti-e a CISZ 1 ről CISZ 2 esre történő átálláskor. Na most, hogyha valami nem kerül át, Tehát ami nem kerül be az ISZ-2-esbe, azzal mi történik, illetve mi történik azzal, ami migrál az ISZ-2-esbe, de az ISZ-1-esben is benne marad. Vannak ilyen meg világítandó kérdések tehát. Aztán a felülvizsgálati vagy felügyeleti mechanizmus, koordinált felügyelet fogalma, mindezeket pontosabban körül kell határolni. Egy nagyon bonyolult műveletről van szó, tehát nagyon szoros együttműködésre van szükség mindezeken a területeken az első pillanattól kezdve. Szeretném, hogy szeretném tájékoztatni önöket, hogy a központi egység, illetve a üzemmeneti folyamatossági tervek terén egy méreható vizsgálatot kívánunk végezni. Harmadik dolog, az adatfeldolgozási tevékenységeket, műveleteket megfelelően naplózni kell. Szerepel a javaslatban, hogy a hétköznapi folyamatokat rögzíteni kell. De mivel kockázatos ez a migráció, itt is szükség van eh, feljegyzések készítésére, rögzítésre. Aztán fontos, hogy mérhető legyen a siker. Itt is van némi homály még. bizonytalanságok, értékelendő területek. Úgy gondolom, hogy konkrétabban kell szabályozni. azt a forgatókönyvet is figyelembe kell venni, hogyha a migráció kudarcot val, B-tervre van szükség ilyenkor, hogy ne ö, kerüljünk ö, bizonytalan területre. Javítani lehet ö, a kockázatfelmérést, kockázat értékelés előírása, illetve a talált kockázatok kezelésére készítendő tervek nagyon fontosak. Az Európai Bizottságnak ki kell alakítania a biztonsági politikáját a SZISZ 2 még a migráció megkezdése előtt, és nem hagyni nyitva a kapukat. A véleményben mindezt nagyon részletesen kifejtem. Úgy gondolom, hogy egy ilyen jelentős művelet esetében nem szabad nyitott kérdéseket hagyni. Javaslom, hogy a parlament használja ki minden lehetőségét arra, hogy a szöveg vagy váljék pontosabbá, vagy pedig legyenek más szabályozások is. Fontos, hogy a célegyenesben is jól teljesítsünk. Köszönöm szépen Hastings úr a adatvédelmi biztosi vélemény ismertetését. Nem tudom, hogy a ciprusi elnökség szeretne ilyen szóban hozzászólni már most. Ha igen, akkor üdvözlőjük ezt a szándékokat Igen, köszönöm szépen elnök úr. A, a SIS 1-ről, a SIS 1 pluszról, a SIS 2-esre való átállással kapcsolatos ö, javaslatot májusban, 2012. májusában nyújtotta be a bizottság, azóta a tanács komoly munkát végzett, a bizottsággal együttműködve, és a szöveg jelentősen javult, és a különböző tagállamok véleményét most már tükrözi az Egyesült Királyság, Írország véleményét is és az új műszaki követelményeket is a műszaki munkacsoporttal, vagy azon belül a tagállamokkal sikerült egyeztetni. A tanács munkájának köszönhetően sikerült megállapodásra jutni, most már elfogadás előtt van a szövegtervezet, nagyon fontos jogi eszközről van szó a SZISZ 2-es bevezetéséhez, és a ciprusi elnökség is nagy figyelmet fordít erre a területre. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlamenttel az együttműködés megvalósuljon az egész folyamat során, és nagy érdeklődéssel várjuk a parlament véleményét. Köszönöm szépen, Koeljó úr, aki visszatért a terembe. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném azzal kezdeni, hogy a bizottságnak köszönetet mondok az ismertetőért, illetve a javaslatukért. Szeretnék köszönetet mondani Peter Hastingsnek és az Európai Adatvédelmi Biztosnak is a véleményért, és gratulálok egyben az Európai Bizottságnak a módosítások hoz. Ez a Schengen információs rendszer tényleg második generációs lesz már, nagyon sok pozitív fejlesztés történt, úgy tűnik, hogy januárban kezdődik az átállás, és áprilistól már teljes mértékben üzemel a SZISZ 2 -es. Ez nagyon jó hír számunkra, a parlament ezért küzdött, egy ilyen megoldásért küzdött, táromoknál fogva Egyfelől a SZISZ 2 megerősíti az európai állampolgárok biztonságát, hiszen jobban működik, mint a SZISZ 1 plusz, másfelől magasabb szintű adatvédelmet hoz magával, harmadrészt pedig azt, ami eh, mindig kormányközi szinten volt eddig, a létrehozandó európai ügynökséghez eh, viszi át, és ez hozzáadott értéket jelent. Mi általánosságban azt gondoljuk, hogy ez egy pozitív javaslat, a módosítások, változtatások jók a SZISZ 2-es működtetését illetően, és eh, ahogy Hastings úr is eh, rámutatott, a SZISZ 2-es jogi keretei azonnal alkalmazandóak lesznek, mihelyt valamelyik tagállam átáll a SZISZ 2-re. Ez lehetővé teszi, hogy kiküszöböljük az átállás nehézségeit a tagállamok számára pénzügyi támogatást is kapnak a tagállamok, hogyha határidőre bevezetik az új rendszert. Én a késedelmekről most nem szeretnék beszélni, de azt kérem minden képviselőtársamtól, hogy a lehető legösszeszedettebben, gyorsabban dolgozzunk, mert az állampolgároknak szükségük van arra, hogy az új rendszer a lehető leggyorsabban munkába álljon. Az Európai Parlament megint megmutathatja, hogy milyen gyorsan képes döntést hozni. És az Európai Bizottság, illetve a tanács biztos, hogy nem panaszolhatja fel a parlamentnek, hogy mi elhúztuk volna az ügyet. Van azonban egy dolog, ami aggodalmat okoz számomra, egyszerűen nem tudom elfogadni a játékszabályok miatt, hogy a bizottsági javaslatban nincs semmilyen határidő a rendszer végső bevezetésére. A bizottság azt mondja, hogy 2013. április 30-ára működőképesnek kellene lennie a rendszernek, akkor miért nem lehet jogilag előírni, hogy júniusra legkésőbb működőképes is legyen. Ezt szeretném megbeszélni az árnyék előadókkal, de úgy gondolom, hogy ami a jobb adatvédelmet illeti, illetve az egyéni adatok, személyes adatok védelmét Hastings úr javaslatait megfogadhatjuk. Köszönöm szépen, Koly úr. Több kolléga is jelezte, hogy hozzá kíván szólni. Latford asszonynak megadom a szót. Rövid kérdést szeretnék feltenni megerősítést kérek, az elnökség sugalmazta, de nem mondta ki konkrétan. Ha jól értem, a tanács, illetve a bizottság jogi osztálya, bár Kuai úr azt mondta, hogy neki ezzel nincs gondja. Úgy tűnik, hogy két részre osztották a javaslatot. Az egyik foglalkozik az Egyesült Királyság és Írország számára is hozzáférhető problémákkal, a másik pedig az olyan problémákkal, amelyekhez ez a két ország nem fér hozzá nagyon általánosságban bizonyos intézkedésekről szóltak önök, amelyek az Egyesült Írországra vonatkoznak, de konkrétan szeretném, ha megerősíteni, megerősítenék, hogy két részre bontották a jogi eszközt. Sajnos Eddig az Egyesült Királyságban egyetlen kormány sem értett egyet velem, mi szerint mi is csatlakozhatnánk. Ennyi Átford asszony. Igen, köszönöm szépen, akkor Keller asszony a szót tessék. Köszönöm szépen. Köszönet Coelho úrnak is. Nos, a zöldek, akiknek árnyékjelentéstevője az Anoka asszony, és akit én most itt kimentenék. Szóval mi egyetértünk azzal, hogy a tanácsnak figyelembe kell vennie a, az adatvédelmi biztos által felvetett szempontokat, Zdanok asszony bízik benne azonban, hogy ez a véget nem érő eposz végül véget ér. Köszönöm szépen, Keller asszony. Latford asszony kérdést tett fel a ciprusi elnökségnek. Esetleg válaszolnának rá? Köszönöm szépen, elnök úr úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság megfelelőbben tud választ adni a dokumentumok megosztására vonatkozó kérdésre. Tessék, köszönöm. Én nem akarom tovább passzolni a labdát, de világosá tenném, hogy nem mi javasoltuk azt, hogy bontsuk két részre, de a válasz igen. Kettő részre bontottuk. Guillaume asszony, öné a szó. Igen, elnézést, az az érzésem, hogy mindenkit én képviselek itt ma, de a kollégának előadóként át kellett menni egy másik szakbizottságba, úgyhogy Bulgária jogállására és helyzetére szeretnék rákérdezni, és arra, hogy ez miért nem szerepel a javaslatban. Köszönöm. Nem tudom, hogy hogyha Románia és Bulgária kérdésére a bizottság akar-e válaszolni, de én nagyon szívesen lezárom a vitát. Igen, természetesen Bulgária és Románia kérdését, a Schengen csatlakozás kérdését először le kell zárni mielőtt ők migrálhatnának a SZISZ 2-eshez. Hát mi természetesen, hogyha politikailag megvan a zöld jelzés, akkor műszakilag nem lesz probléma a csatlakozásuk, ugyanúgy részt vesznek a tesztelésben, ugyanis, mint a többi tagállam. Rendben, köszönöm szépen, Koelyó úr, akkor a zárszóra, köszönöm szépen, elnök úr. Hadd hangsúlyozzam azt, amit az Egyesült Királyság mondott Latford Baronőnek az Egyesült Királysággal kapcsolatban. Az Egyesült Királyság benne lesz a SZISZ 2-esbe. Természetesen csak részleges lesz a részvétele, ugye a megfelelő figyelmeztetéseket kaphatja meg, ami a javaslatokat illeti. Az jelentéstevőknek ezen a héten még el fogom küldeni a módosítási javaslataimat, hogy megpróbáljunk konszenzusra jutni, és megpróbálom eh, az adatvédelmi biztos javaslatainak a nagy részét is figyelembe venni, belefoglalni, hogy eh, a jövő heti napi rendre felkerülhessen az ügy. Köszönöm szépen, akkor a vitát ezzel itt most lezárhatjuk, és ez lehetővé teszi számunkra, hogy eh, a módosítók határidejét a következő libeülésre tűzzük ki, vagyis szeptember 19-20-ára természetesen akkor mód lesz a jelentéstervezet megbeszélésére is. Köszönöm, köszönöm szépen, és éppen időben lépünk tovább a következő napi rendi pontra, ami lehetővé teszi majd, hogy a szavazás időben megkezdődhessen. Most a hetes pont következő az Európai Határőrizeti Rendszer Euroszúr létrehozása. Jan Mulder kollega az előadó. Először természetesen a jelentéstervezet ismertetését hallgatjuk meg, aztán a bizottság és az elnökség szólhat hozzá, ezt követően pedig a kollégák Mulder úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én már korábban beszámoltam róla, hogy hogyan tekintek a bizottság javaslatára. Elfben nagyon pártolom ezt a javaslatot, hogyha az európai polgárok szabadon mozoghatnak, akkor jobban védeni kell a külső határokat, a bizottság javaslata ezt hivatott szolgálni, az Euroszúr úgy fog működni, hogy minden országban lesz egy koordinációs központ, és lesz egy központi koordináció is, mint a Frontexnél bizonyos erőfeszítésekre szükség lesz, ami leginkább aggaszt engem az a földközi tengeri térség, ahol az embereknek kis hajóik vannak, és úgy tűnik, hogy senki sem felelős ezekért. Jó lenne a tragédiákat megelőzni, az szúrt ehhez hatékonyabbá kellene tenni. Először is úgy gondolom, hogy nem elég az, hogyha csak a külső határokkal foglalkozunk. Azt is tudnunk kellene, hogy mi történik az Európán, az Európai Unión kívüli országokon belül. Ez is fontos lehet, amikor a külső határok helyzetét értékeljük. A világ legtöbb országában a külügyi szolgálatnak van képviselete, a delegációk megerősödtek, és az Euroszúr nem csak a nemzeti koordinációs központoktól, hanem a külügyi szolgálatoktól és információt kell, hogy kapjon így az Ázsiában, Tunéziában, Ukrajnában működő képviseletektől másfelől szorosabb együttműködésre van szükség a meglévő az európai ügynökségekkel, így a tengeri biztonsági, a halászati ügynökséggel, illetve az Európai Unió műholdas központjával, ami Madridban működik. Mindez segíti a menekült helyzet megítélését a külső határokon, és az Euroszúr információs központot a Frontexen belül segíteni hivatott. Tehát a meglévő eszközöket az Európai Unión belül használjuk fel arra, hogy pontosabb képet kapjunk és ezt is javaslom az országok külön kérésére, hogy az Egyesült Királyság és Írország vehessen részt, annak ellenére, hogy ők nem részesei a Schengeni térségnek. hát külön kérték ezt, és üdvözölnünk kell ezt a kérésüket. Az adatvédelem, mint mindig, nagyon fontos ügy itt is, a szokásos garanciák alkalmazandók, a visszaéléseket meg kell előzni, az összegyűjtött információt semmiképpen nem szabad harmadik országnak átadni. Az EU belső ügye kell, hogy maradjon azoknak a tartalma. Az Európai Unió külső határairól van szó, de van még egy csomó belépési pont, így például a repülőterek az Euroszúrba még nem jött el az idő, hogy bevegyük az ezekre vonatkozó információkat is, de hogy hegyes országok gyorsabban akarnak haladni, akkor lehetővé kell ezt tenni a számukra. Dióhéjban ennyit akartam mondani erről az Európai Bizottsági Javaslatról, elnök úr. Oké, okay. thank you. Now let's... Köszönöm szépen. Most pedig hallgassuk meg a bizottság képviselőjét, Oliver Heifertot. Tessék. Tessék, Oliver. Köszönöm a szót, kellemes délután kívánok mindenkinek. A bizottság teljes mértékben üdvözli ezt a jelentéstervezetet az Euroszúrral kapcsolatban. Ez ugyanis egy teljesen egyértelmű rendszerbe foglalja az európai határőrizetet. Három konkrét példát szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Először is a migránsok védelmét nagyon fontos célkitűzésé teszi Európa külső határain. Arra fókuszálunk tehát, hogy egyrészt preventív intézkedéseket indítsunk el, és meg tudjuk akadályozni az illegális bevándorlást, illetve a határokon megvalósuló bűncselekményeket, hanem mindenféle ezzel kapcsolatos bűncselekményre kiterjedne ez a prevenció. Mulder úr is mondta, hogy nagyon sok esetben kicsi hajókon, csónakokon érkeznek az illegális migránsok, és hogy milyen katasztrófák következnek be. Hát mindannyian tudjuk, hogy milyen nehéz megtalálni, lefülelni ezeket a kis hajókat, ugyanakkor az is teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy milyen sokan veszítik életüket, miközben ilyen kis csónakokon próbálnak bejutni Európába. Mulder úr beszélt az adatvédelemről is a 12A cikkben, az új 12A-ban, és itt ki is mondjuk, hogy milyen különleges esetekben lehet ezeket az adatokat megosztani, méghozzá nagyon szigorú jogi kereteken belül is feltételekhez kötötten. A bizottság véleménye szerint a személyes adatok cseréje nem önmagában vett cél, hanem eszköz bizonyos esetekben, és ebben a tekintetben úgy tűnik, hogy az Európai Parlament javaslata is megfelelő, ugyanis ez is taglalja a kivételeket. A jelentés tervezetben az is szerepel, hogy mik lehetnének a következő lépések. Utalás történik például a 20. cikk harmadik bekezdésére is, ahol Mulder képviselő már elmondta, hogy a közép, illetve a hosszú távú célokra kellene fókuszálnunk, és el kellene érnünk, hogy minden egyes repülőtéri ellenőrzés is része legyen az Euroszúrnak. Köszönöm. Konstantinos Konstantinidis úr, vagy pedig Xenia Gergiádú az elnökség részéről. Tessék! Jó napot kívánok, elnök úr! Az elnökség először is szeretne köszönetet mondani az előadónak a jelentéstervezet elkészítése miatt. Szeretném elmondani, hogy az Euroszúr felállítása 2013. októberében nagyon fontos prioritásnak számít az elnökség számára. A 2011. júniusi tanácsülésen megszületett a fontos elkötelezettség, és ehhez mi tartani szeretnénk magunkat. A Dán elnökség komoly erőre, előrelépéseket tett, és a ciprusi elnökség is megpróbálja továbbvinni a tanácsi tárgyalásokat ebben a témában, ezzel a rendelettel kapcsolatban. A következő munkacsoporti ülés valószínűleg már az utolsó munkacsoporti ülés lesz, ez pedig azt jelenti, hogy ezután megpróbáljuk ezt a témát már magasabb politikai szintre fölvinni a következő hetekben. Az elnökség reméli, hogy a parlamenttel folytatott tárgyalások is hasznosak lesznek, hogy az első olvasatban meg tudunk majd egyezni, és hogy mindez a munka még az év vége előtt befejeződik. Szeretném elmondani azt, hogy Mulder úr jelentés tervezete nagyon jó alapot képez majd a következő munkához. Várjuk azokat a módosító indítványokat is, amelyeket majd bemutatnak ezzel kapcsolatban, hogy ezeket is meg tudjuk vizsgálni. Köszönjük szépen Mulder úrnak az együttműködést. Reméljük, hogy így mind a tanács, mind a bizottság, mind a parlament gyorsan tud majd előre haladni, és mindenben meg tudunk egyezni. Köszönöm szépen a tanács képviselőjének és láttam, hogy néhányan felemelték a táblájukat, hogy szeretnének részt venni a vitában. Bozutil úr lesz az első, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Az EPP nevében szeretném elmondani a következőket, illetve Skulia úr árnyékjelentéstevő nevében is, hogy szeretnénk köszönetet mondani az egész frakció nevében Mulder úrnak a jelentéstervezetért. Üdvözöljük ezt a jelentést! Nagyjából egyet is értünk ezzel, és tudjuk támogatni azt az állásfoglalást, amit Mulder úr kifejtett. A frakció részéről tehát támogatjuk a jelentéstervezetet, és azzal is egyetértünk, hogy az Euroszur célkitűzésébe bele kell, hogy tartozzon az is, hogy emberéleteket mentünk meg, különösen a mediterrán tengeri területeken. Úgy véljük, hogy a külső határok megerősítése tulajdonképpen arra is szolgál, hogy emberek életét tudjuk megmenteni. Ugyanis, hogyha megerősítjük a külső határok védelmét, akkor jobban fogjuk monitorozni, figyelni a külső határokat, és ez az egyetlen módja annak, hogy életeket mentsünk meg. Tehát az Euroszúr tulajdonképpen azt is hivatott biztosítani, hogy a mediterrán régióban, vagy akármilyen más tengeri külső határon senki se veszíthesse életét. És van még két fontos pont, amit szeretnék elmondani. Mulder úr két dolgot szeretnék elmondani. Itt valószínűleg benyújtunk majd módosítót is. Az egyik a harmadik országokkal való együttműködés. Úgy véljük ugyanis, hogy a jelentésnek ezt az aspektusát még egy kicsit meg kellene erősíteni. Tökéletesen egyetértünk azzal, amit Mulder úr eddig elmondott a harmadik országokkal való együttműködésről, ugyanis mi is úgy gondoljuk, hogy az Euroszúr működése csak akkor lehet hatékony, hogyha valamilyen módon gyakorlati és konkrét aspektusokkal bevonjuk a harmadik országokat is, de még meg kellene erősíteni ezt a pontot. A második pontom a határ közeli régiókra vonatkozik, itt pontosítást szeretnék kérni. Hogyha jól értettem, akkor Mulder úr azt mondja, hogy vannak ezek a határ, határ közeli régiók, itt ugye vannak szárazföldi határ átlépési pontok, illetve légi kikötők, és eh, Mulder úr azt mondja, hogy ezeknek, például a légikikötőknek a csatlakozása a rendszerhez akár egy későbbi időpontban is elképzelhető. De akkor mi történik a tengeri határokkal? Mi ugyanis úgy véljük, hogy ezek is nagyon fontosak, és a tengeri területeknek is azonnal csatlakozniuk kellene a határőrizeti rendszerhez. Tehát azok a tengeri határok, amelyek valamelyik tagállam illetékességi körébe tartoznak, illetve azok a tengeri területek, amelyek nem tagállami területek, amelyek ezen túlmutatnak, ezek is rendkívül fontosak, és ezeket is azonnali hatállyal és nem egy későbbi időpontban kellene bevonni az Euroszúr rendszerbe. Azt hiszem, hogy Mulder úrnak ezt a részt még tisztázni kellene a szövegben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Látford hogy még egyszer? tessék. Elnézést kérek, hogy megint szót kértem, de kihagytam valamit, majd kicsit össze-vissza szólok hozzá. Tehát elnézést kérek, hogy megint szót kérek, és elnézést kérek, hogy megint az Egyesült Királyság külön véleményéről kell beszélnem. Hát igen, az Egyesült Királyság sok esetben kivétel, ez így van. A bizottsággal nem értek tökéletesen egyet, ugyanis én kifejezetten örülök annak, hogy Jan Mulder kollégám, illetve a tanács azt javasolják, hogy legyenek olyan intézkedések, amelyek lehetővé teszik, hogy az Egyesült Királyság részt vegyen bizonyos szintig, bizonyos cselekvésekben tökéletesen értem azt, hogy az Egyesült Királyságnak nem kellene így alakárt válogatnia, hogy miben akar részt venni és miben nem, de hát azért mégiscsak jó lenne, hogyha ebben részt vehetnénk, ugyanis nekünk nagyon komoly tengeri ellenőrzési kapacitásunk van például, gondolom ezt mindenki elismeri. Úgyhogy ez igenis segítséget nyújthatna abban, hogy a bajba került hajókat megtaláljuk, beazonosítsuk, és hogy ember életeket mentsünk meg. A tanácsi javaslat, illetve a Mulder-féle javaslat között ezen a ponton elég nagy eltérés van, úgyhogy most itt megkísérlem meggyőzni Mulder kollégát, hogy egy kicsit pozitívabban tekintsen a tanácsi javaslatra. Tehát valóban meg kellene adni a lehetőséget az Egyesült Királyságnak nem csak bilaterális és multilaterális megállapodásokra, persze Írország nevében is beszélek némiképp, de hát mégiscsak az Egyesült Királyságot képviselem. Tehát nem csak bilaterális és multilaterális megállapodásokra kell lehetőséget nyújtani más országokkal, hanem azt is lehetővé kellene tenni, hogy ezekbe a két és több oldalú megállapodásokba szomszédos harmadik országok is beletartozhassanak. Tehát EU-s tagállamok és szomszédos, de nem EU-s tagállamok. Buzotil úr hozzászólásával tökéletesen egyetértek, ugyanis eh, én is úgy gondolom, hogy a szomszédos országokkal szoros együttműködésben kell dolgozni. Hogyha regionális hálózatok állnak fel, amelyek magukba foglalnak EU-s tagállamokat, illetve nem EU-s államokat is, akkor egy kicsit furcsa lenne, hogyha az Egyesült Királyság mondjuk nem vehetne részt ezekben a hálózatokban, mert hogy az Egyesült Királyság csak EU-s tagállamokkal működhet együtt, de harmadik országokkal nem. Ez azért szerintem eléggé faramuci lenne. Úgyhogy a parlamenti szövegben egy kis módosításra lenne szükség, hogy lehetővé tegyék az Egyesült Királyság számára is azt, amit a tanácsi szöveg egyébként lehetővé tesz. Úgyhogy még egyszer mondom, hogy uh, Jan Mulder, jó lenne, hogyha megváltoztatná ezt a szöveget, természetesen majd személyesen is komolyan lobbizok mellette, hogy megváltoztassa a szöveget, de azért ezt itt is szerettem volna elmondani. Nem arról van szó, hogy most legyenek aranyosak és kedvesek az Egyesült Királysággal, de hát lássuk már be, hogy azért vannak nekünk olyan kapacitásaink, amiket nem lehet a szőnyeg alá söpörni. Ezeket mégiscsak érdemes lenne kihasználni, úgyhogy mindenkinek érdeke lenne, hogy ezekbe a regionális hálózatokba az Egyesült Királyság is beléphessen és együttműködhessen szomszédos harmadik országokkal. Köszönöm. Köszönöm szépen, Keller asszony következik. Köszönöm szépen a zöldek nevében. Szeretnék én is köszönetet mondani Mulder úrnak, mert remek munkát végzett és remek jelentést írt az aggályokkal tökéletesen egyetértek, azokra az aggályokra gondolok, amelyek a bajba került hajókra vonatkoznak, a halálos balesetekre, illetve a személyes adatok védelmére. Úgyhogy maximálisan támogatom az ezzel kapcsolatos részeket a szövegben. Ezen kívül felmerült a felelősség kérdése is a tengeri mentések esetében valóban mindenki számára egyértelmű, hogyha beazonosítanak egy bajban lévő hajót, akkor annak segíteni kell, de hogy a segítő akcióknál ki vállalja a felelősséget, az már egy másik és nagyon nehéz kérdés. Ami pedig az információ cserét illeti, talán egy kis regisztert kellene vezetni arról, hogy milyen hatóságok között milyen információcsere és hogyan valósul meg, és ebből sokat tanulhatnánk. Ami a harmadik országokkal való együttműködést illeti, itt a bizottságnak szeretnék feltenni egy kérdést. Miért gondolja azt a bizottság, hogy a személyes adatok megosztására szükség van harmadik országokkal? Én nem értem, hogy ez miért szükséges. Itt kicsit hezitálok ezt elfogadni, mert nem nagyon értem, hogy ez miért fontos. Tehát még egyszer mondom, a személyes adatok cseréje harmadik országokkal nem nagyon értem, hogy milyen célt szolgálja lenne, hogyha ezt a bizottság pontosítaná. Aztán itt van még az a kérdés is, hogy az euroszúros adatokhoz kiférhet hozzá az Europol, más ügynökségek? Van erre egy lista? Ez egy nyílt lista, vagy egy zárt lista? Szóval jó lenne, hogyha tudnánk, hogy mi lesz az adatokkal. Díaz de Mera úr elmondta, hogy a legutóbbi ülésen, amikor erről volt szó, akkor szóba került az is, hogy a technológiai feltételek nem mindig adottak, és hogy még további fejlesztésekre lenne szükség, de hát ezek eléggé költségesek. Itt lobogtatok egy dokumentumot, ez egy tanulmány, ezt egy német alapítvány készítette el, és azt vizsgálták, hogy az Euroszúrnak milyen költségei lesznek. Független kutatókról van szó, és ezek a független kutatók úgy vélik, hogy a bizottság alulbecsülte a költségeket. Most szeretnék néhány költségre kitérni. A bizottság már így is nagyon magas költségvetéssel dolgozik, de valószínűleg nem lesz elég. A nemzeti koordinációs rendszerekről például azt mondták, hogy 99,6 millió euróba fog kerülni. A tagállamok viszont 105 milliót jósoltak meg 2011 és 2013 között, és még valószínűleg plusz 12 millióra lesz szükség a 2014-2020-as időszakra a belbiztonsági alapból. Hát azért látható, hogy a 99 millió helyett inkább 127 millióról lesz itt szó. Aztán ami a Frontexet illeti és a hírszerzési adatokat, a bizottság véleménye szerint 129 millióra lesz szükség. A Frontex maga plusz 20 milliót becsült, úgyhogy hogyha a 2014-2020-as időszakra még további kiegészítésre van szükség a belbiztonsági alapból, akkor már a 129 millió helyett inkább 152 millióról beszélünk, ami pedig a határellenőrzést illeti itt 29,6 millió szerepelt a bizottsági javaslatban, de hogyha megnézzük, hogy eddig évente mennyit költöttek el, akkor nem 29 milliót költöttek el, hanem 35 milliót, 2010 óta, úgyhogy itt is valószínűleg magasabb számadatokkal kell dolgozni. És hogyha a 2020-as stratégiában a kutatási fejlesztési prioritások közé beletartoznak ezek a kérdések, akkor további növekedésre lesz majd szükség az általános biztonsági alapnál. Ami a harmadik országokat illeti, itt is rámutat a tanulmány arra, hogy a bizottság 5,4 milliót javasol, de hogy ennél valószínűleg sokkal magasabb összegekre van szükség. Az automatikus programok 2011-2013-as időszakra valószínűleg 38 millió eurót emésztenek majd fel, és a belbiztonsági alapból pedig 2014 és 2020 között újabb pénzösszegekre lesz majd szükség. Tudom, hogy feldolgozhatatlanul sok adatot mondtam el, de mindenkinek el, elküldöm szívesen ezt a dokumentumot. Összességében a bizottság azt mondja, hogy 338 millió euróra van szükség, de a független kutatók szerint ez akár a 800 millió eurót is meghaladhatja, itt azért óriási különbségekről beszélünk. Amikor elolvastam ezt a tanulmányt, akkor én ezt rendkívül meggyőzőnek találtam, és nagyon sok mindent tanultam ebből, úgyhogy mindenkinek nagyon szívesen elküldöm ezt a tanulmányt. Hát már önmagában a 338 millió euró is eléggé sok lenne egy ilyen válságos időszakban, és a független kutatók azt mondják, hogy több mint 800 millió euróra lesz végül szükség az Euroszur működtetéséhez, hát azért gondolkozzunk el ezen egy kicsikét. Minden esetre Molder úrnak nagyon szépen köszönjük a munkát, reméljük, hogy egy-két ponton ki lehet majd egészíteni ezt a szöveget, különösen a költségek tekintetében. A bizottságtól pedig még egyszer szeretném megkérdezni, hogy a személyes adatok megosztása harmadik országokkal miért olyan szükséges. Köszönöm szépen, Collino kolléga következik. Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy Mulder kollégánk szövege és reakciója erre a kérdésre megfelelő. Nekem is körülbelül ugyanezek a gondolataim támadtak, amikor elolvastam ezt a szöveget. De az előttem szólóval is részben egyetértek, és két megjegyzést szeretnék tenni, illetve ezen kívül még két kérdést is szeretnék föltenni. Nézzük a 13-as és a 15-ös módosítókat. A megjegyzésekben először is a 13-as módosítónál azt látjuk, hogy minden egyes tagállamot érdekelhet egy ilyen külső szárazföldi és tengeri határvédelmi rendszer. Ez egy olyan módosító a külső szárazföldi és tengeri határokkal rendelkező tagállamok tekintetében, amely nagyon fontos. De utána, hogyha megnézzük a 15-ös módosítót, akkor itt koordinációs központokról beszélünk, és ezeknek a nemzeti koordinációs központoknak a működését is valakinek ellenőriznie kell. Ebben a tekintetben nem nagyon látom, hogy hogyan lehet ezeket a cselekvéseket, ezeket a tevékenységeket összehangolni. Ezt Mulder úrtól is kérdezem, meg a bizottságtól is kérdezem. Először is, mi az Euroszúr lényege? Ennek az a lényege, hogy a határok ellenőrzését hatékonyabbá tegye, gondolom, ez az alapvető célkitűzés. Tehát úgy kell hatékonyabbá tenni a határőrizetet, hogy védjük azokat az elkeseredett, elkeseredett és rendkívül nehéz helyzetben lévő embereket, akik Európába tartanak, és itt keresnek menedéket. Úgyhogy Mulder úrnak szeretném üzenni, hogy a harmadik országokkal való együttműködésről egy kicsit többet kellene beszélnünk. Ami a migránsok életének védelmét illeti, ez megjelenik a 40. módosításban. Ezen kívül beszélünk a határközeli bűnözés megelőzéséről és az illegális migráció visszaszorításáról is. Aztán megjelennek a két és több oldalú együttműködések is a különböző tagállamok, illetve harmadik országok között. Ezeket én is nagyon fontosnak találom, ezeket jobban ki is kellene használni. Tehát léteznek ilyen megállapodások, úgyhogy nem értem, hogy ezeket miért nem használjuk jobban, annak érdekében, hogy hatékonyan és pozitív módon tudjuk irányítani a migránsok, a migráns folyamatokat. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, ugyanis nagyon sok erőfeszítést fektetett ebbe a munkába. Úgy gondolom, hogy mindannyian egyetértünk azzal, hogy a nagyon tragikus, halálos baleseteket meg kell akadályoznunk. Tudjuk, hogy nagyon sokan vesztették életüket a földközi tengeri régióban. Mulder úrnak tehát köszönjük szépen a munkát, és köszönjük azt is, hogy nagyon pozitívan tárgyalt az árnyék jelentéstevőkkel, és hogy már is sok mindent felvett a szövegbe, amiről beszéltünk. Van egy olyan kérdéskör, ami engem különösen érdekel, ezzel kapcsolatban három dolgot szeretnék elmondani. Az első az Egyesült Királyság és Írország részvétele bevonása ebbe a munkába. A bizottságnak is, és a jelentéstevőnek is szeretném azt elmondani, hogy jó lenne, hogyha egy kicsit részletesebben kidolgoznák, hogy eh, hogyan képzelik el az Egyesült Királyság részvételét, tehát hogy mennyire széles körű együttműködésről van itt szó. Ledford asszony elmondta, hogy nagyon sokat adhat az Egyesült Királyság ebben a kérdésben, és az Egyesült Királyság tényleg szeretne belépni ebbe a munkába, szeretne segíteni, és tud is segíteni, úgyhogy igazán nagy kár lenne, hogyha nem lenne lehetőség arra, hogy maximálisan segítséget nyújtson az Egyesült Királyság, amennyire kívánja. A 17. cikknél történt egy módosítás, aminek szerintem a 18. cikkre kellene vonatkoznia. Itt uh, szeretném megkérdezni, hogy a 17-es és 18-as cikkek kapcsán konkrétan hogyan képzeli a bizottság, illetve a jelentéstevő az Egyesült Királyság és Írország részvételét. Aztán van itt egy második pont, igazából csak szeretném elmondani az aggályomat, bár ezt az előttem szólók már részben kifejtették, Hát ez a költségekről szól. A technikai kihívások óriásiak, ez egyértelmű. És el kell mondanom, hogy nem ismerek olyan számítógépes rendszert, amely tökéletesen, zöggenőmentesen működött volna, és amely pontosan annyiba került volna, mint amennyire becsülték. Soha egyetlen kormány esetében sem valósult meg szerintem ilyen informatikai projekt. Úgyhogy jó lenne, hogyha a bizottság némi biztosítékot nyújtana afelől, hogy amennyiben plusz költségek merülnek fel, akkor ezt valaki ki is fogja fizetni. Úgyhogy ez a konkrét kérdésem a bizottsághoz, hogyan fogják biztosítani, hogy tényleg meg tudják majd zabolázni a költségeket. És a harmadik megjegyzésem szintén szól a bizottsághoz is, és az előadóhoz is. A 15. cikkről van szó. Van itt némi aggályom. Attól tartok, hogy nemzeti biztonsági kérdésekbe szólunk bele, olyanokba, amelyek csak és kizárólag tagállami illetékességi körbe tartoznak. Itt csak felmerült bennem egy kérdés, én csak azt szeretném megkérdezni, hogy a bizottság nem korlátozza itt a tagállamok fellépését, és azt, hogy milyen küszöbértékekkel dolgozik a Frontex. Csak szeretném elmondani, hogy ez lehet, hogy túl messzire megy, lehet, hogy beleszól nemzeti biztonsági kérdésekbe, ezt kellene megvizsgálni. Egyébként a munkát remeknek találjuk, és még egyszer gratulálunk Mr. Muldernek. Bronsz úr, tessék! Köszönöm szépen. Természetesen mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a migránsok életét meg tudjuk menteni a mediterrán régióban, illetve más tengeri régiókban, és gondolom, hogy ezzel mindenki egyetért. Tehát akár egyetlen haláleset is teljesen elfogadhatatlannak tekinthető, csak az lehet a célkitűzés, hogy teljes mértékben megelőzzük és megakadályozzuk a halálos baleseteket. De hát inkább talán azt kellene megvizsgálni, hogy ezek az emberek miért vállalkoznak arra, hogy saját életüket kockáztassák, gyermekeik, életüket, gyermekeik életét kockáztassák. Tehát először is meg kell néznünk, hogy az emberek egyáltalán miért vállalkoznak ezekre az utakra. És azt is meg kell nézni, hogyha megmentjük ezeket az embereket, akkor ugye ide Európába érkeznek, és ez akkor ahhoz vezet, mondjuk ki, hogy illegális migránsokat fogadunk be Európába. De hát nyilván tudjuk, hogy nem számokról és nem adatokról beszélünk, hanem húsvér emberekről. És nyilván kötelességünk megmenteni ezeket az embereket, de a valódi megmentés az csak az lehet, hogy olyan körülményeket segítünk teremteni a származási országukban, hogy nem indulnak el ezeken a lélekvesztőkön Európa felé. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gondolom, hogy látja Bronz úr is, hogy uh, itt uh, kezd megtelni a terem, és hogy nem sokára szavazni kell, de hát meg kell adnom a szót a válaszadásra is. Először akkor a bizottságnak fogom megadni a szót, mert nagyon sok kérdést kaptak, utána Mulder úr lezárja a vitát, mert utána szavaznunk kell, úgyhogy most a bizottság következik. Köszönöm szépen, köszönjük szépen a rendkívül érdekes megjegyzéseket, mivel kevés az időnk, rövid leszek, úgyhogy elnézést kérek, hogyha nem fogok minden kérdésre részletesen válaszolni. Bozotil úr utalt arra, hogy hogyan működik a közös határőrizeti és hírszerzési rendszer. Én a 11.3-ra szeretnék itt utalni, ahol explicite szerepel az a lehetőség, hogy mindenféle határ átlépési pontot figyelembe vegyünk, a légi kikötőket is. Itt tulajdonképpen egy lépésről lépésre történő nyitásról van szó, amelynek az a célja, hogy a légi határokon megvalósuló ellenőrzéseket is bevonjuk a rendszerbe. Aztán itt van a harmadik országokkal való együttműködés, hogy ezt hogyan tudjuk bevonni az Egyesült Királyság és Írország esetében. A bizottság semmiképpen nem ellenzi ezeket az együttműködésüket, ez egyértelmű. A kérdés az, hogy az Egyesült Királyság miért nem nyilatkozik explicitebb módon, hogy konkrétan mit akar. Tehát itt most egy mediterrán együttműködést szeretnének, Beszélünk például a Seahorse mediterrán rendszerről, földközi tengeri hálózatról, amibe szeretnének esetleg belépni, vagy pedig csak azok a tengeri területek érdeklik az Egyesült Királyságot, amely a szomszédságukban található? Tudom, hogy itt nagyon komoly politikai kérdésekről van szó, úgyhogy igazán jó lenne, hogy az Egyesült Királyság kicsit egyértelműbben nyilatkozna, hogy miben szeretnének részt venni. Senki se kérdőjelezi meg azt, hogy az Egyesült Királyság nagyon komoly segítséget nyújthat. Tudjuk, hogy nyújthat, de hát nem is akarunk belemenni egy nagyon hosszú politikai vitába, hogyha 2013. októberében működésbe lép ez a rendszer. Úgyhogy azt szeretném megkérdezni az Egyesült Királyságtól, hogy milyen jellegű segítséget szeretnének nyújtani. Az Egyesült Királyság mindig elmondja, hogy szeretnének segítséget nyújtani, de soha egyetlen egyszer nem mondták el, hogy pontosan mire gondolnak. Játszunk nyílt kártyákkal, és mondja el az Egyesült Királyság mind a parlament előtt, mind a tanács, mind a bizottság előtt, hogy pontosan mire gondoltak, hogy elkerüljük a felesleges politikai vitákat. Ezen kívül röviden szeretnék válaszolni a többi kérdésre. A bizottság rendkívül nagy érdeklődéssel olvasta el ezt a jelentést, amelyet a zöldek rendeltek meg, és nagyon érdekes volt, hogy milyen komoly erőfeszítéseket kell tenni egy külső kutatónak, hogy megértse, hogy hogyan működik az Euroszúr, hogy ennek milyen aspektusai vannak. Ugyanakkor a bizottság azt azért értékelte volna, hogyha a jelentés elkészítője legalább egyszer vették volna a fáradtságot, és felvették volna a kapcsolatot a bizottsággal, hogy tisztázzunk olyan kérdéseket, amelyekről teljesen hamis módon nyilatkoznak itt többek között a költségekre gondolok, ugyanis vannak itt olyan költségbecslések a független kutatók részéről, amelyek egyszerűen nem megfelelőek. Itt ugye tíz évre előre tekintve vizsgálták meg sok esetben a költségeket, de azt nem tudják, hogy a bizottság költségelemzésében mi szerepelt ezekkel a készülésekkel kapcsolatban, hogy milyen kapacitásai vannak a bizottságnak, hogy itt hálózatról van szó, vagy pedig valamilyen szolgáltatásról van szó. Azt sem tudják, hogy a hálózatot és a szolgáltatásokat mennyi ideig kívánjuk fenntartani. Ami magát az Euroszur kommunikációs rendszerét illeti, az iparra folytatott tárgyalásaink során nagyon sok kellemetlen tapasztalat ért. Az ipar képviselője ugyanis azt mondták, hogy ennek a hálózatnak a, az elindítása legalább 10 millióba kerül, és a Frontex végül ezt másfél millióért el tudta intézni, mert nem kell ugyanazokat a teszteket elvégeznünk, amelyeket eddig elvégeztünk, hanem interneten keresztül egy biztonságos hardware és szoftver titkosítási rendszerrel működött ez a rendszer, úgy, hogy a kommunikációs rendszert végül másfél millió euróból el lehetett indítani az első hat tagállam részére, és további másfél millió elégséges lesz ahhoz, hogy további 12 tagállamot csatlakoztassunk a rendszerhez, úgyhogy 3 milliónál járunk, kérem szépen, ami sokkal kevesebb, mint az eredeti 10 millió, ami a költség tanulmányban szerepelt. Ami a költségbecsléseket illeti, lehet, hogy a bizottság egy kicsit alulbecsülte a költségeket, de az Euroszur rendeletben szerepel az, hogy melyek kötelező opciók, és mik választhatóak. Tehát elképzelhető az, hogy nem mi irányít, hogy az irányítást nem valósítjuk meg, csak a koordinációt, tehát elképzelhető az, hogy mondjuk csak a szárazföldi és uh, a tengeri határokat ellenőrizzük, és egyelőre a légi határokat nem. Tehát nagyon sok uh, opciónk van a jövőre nézve, és uh, a további opciókat később is bevonhatjuk a rendszerbe. Ezen kívül a tanulmány nagyon sok olyan költséget is megjelentett, amelyek csak közvetetten kapcsolódnak az Euroszur munkájára, munkájához úgyhogy most több példát nem is sorolnék fel, hogyha valakit konkrétan érdekel ez a költség kérdés, akkor a további részleteket is szívesen elmondom. Tehát a bizottság nem fog olyan elkötelezettséget tenni, amit nem tud tartani. Egyelőre az Euroszur költségei a mi becsléseink alatt maradtak, és úgy vélem, hogy tényleg a frontex kapcsolatban is igen nagy lelkűek voltunk a becslésekben, ezért a Frontex számára is gondolom elfogadható, hogy melyek azok a költségek, amelyeket mi állunk, és melyek azok, amiket nem. Úgyhogy most megnézném, hogy milyen egyéb témák maradtak még megvászolatlanul. Giacolino kolléga utalt arra, hogy a harmadik országokkal való megegyezések esetében már, ha jól értettem a kérdést, akkor egy standard EU megállapodásra van-e szükség a harmadik országgal, vagy pedig meg kell adni a lehetőséget arra, hogy nagyon sok kétoldalú megállapodás jöjjön létre. Mi a második opciót választottuk, és már csak erre a kérdésre fogok válaszolni, nem húzom az időt, méghozzá azért, mert nagyon sok ilyen kétoldalú megállapodás már létezik, és ezeket nem akartuk törölni, nem akartuk, hogy minden tárgyalást újra kelljen kezdeni, mert ez nagyon időigényes lehet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A magyarázatot Mulder úré a szó. Kérem, ne feledje, hogy csúszásban vagyunk, hiszen szavaznunk is kell. Igyekszem rövidre fogni hozzászólásomat, köszönöm mindenkinek a támogató észrevételeit. Hogyha röviden válaszolhatok Buzutil úr felvetésére, úgy gondolom, hogy mind a tengeri, mind a kikötőket, mind a légi kikötőket be lehet vonni. A hatályban megvizsgálhatom ezt a kérdést. Sarah Latford felvetésére pedig azt mondhatom, nem hiszem, hogy az Egyesült Királyság eh, csak a legjobb elemeket csipegetné ki ebből a jogszabálytervezetből. Persze a megfelelő megfogalmazást meg kell találni az információ cseréről. Egész addig, amíg az információ csere mindkét fél érdekét szolgálja támogatni. Tudom, de hogyha jobb megfogalmazással élnek, örömmel fogadom ezt. Kellem úr, köszönöm a támogatást. A számadatok tekintetében verifikálnunk kell a számadatokat. Hiszem, a bizottságot megkérdeztem, hogy elegendő a költségvetés. A válasz az volt, hogy igen, de a következő pénzügyi időszakban nem tudjuk, hogy elegendő lesz -e. De ugyanakkor vannak jelzések arra vonatkozóak, hogy a költségek magasabbak lesznek, mint amire számítottunk, és ezt meg kell vizsgálnunk. Jakolin úr a módosítót azért vezettem be, mert ez a Schengeni akin nyugszik, és a Schengeni jogi vívmányok minden tagállamra vonatkoznak, függetlenül attól, hogy van-e külső határuk vagy sem. McIntyre asszony, hogyan működünk együtt az Egyesült Királysággal? Nem tudom ezt elmondani, de a bilaterális megállapodások lehetőségét meg szeretném nyitni, és utána persze a tárgyaláson múlik, hogy milyen eredményekre jut. Bronzúr. Egyet Egyetértek azzal, hogy a megelőzés jobb, mint a gyógyítás, célra vezetőbb. Éppen ezért vizsgálom meg azt a kérdést is, hogy miért teszik kockára az emberek az életüket a földközi tengeri átkelés során, és ezért hangsúlyozom a szoros együttműködést a földközi-tengeri térségi határos, határos országokkal, és kihangsúlyozom a delegációk jelentőségét is, valamint azt is, hogy minél hamarabb tájékoztassanak bennünket a különböző menekült mozgásokról. Köszönöm szépen. Köszönöm, Mulder úr. Köszönöm azt is, hogy igyekezett összefoglalni a mondandókat. A következő bejelentésem van. A módosítók benyújtásának határideje szeptember 17-e, hétfőn 12 óra. A Libében október 10-11-én vitatkozunk, és az orientációs szavazásra pedig november végén kerülhet sor. E bejelentéseket meghallgatva elkezdjük a szavazást. A szavazásra fél órát irányoztunk elő. Kérem koncentráljanak, mert még van egy további napirendi pont a napirendi napirenden a szavazás után. Kezdjük a szavazást. A házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos határozatok a címe annak a véleménynek, amelyet eh, nem más, mint Evelyn Gephardt jegyez. Kezdjük a szavazást, mégpedig a módosítókkal kezdjük, hogyha mindenki készen áll, az elektronikus kártya készen áll, vigyázz kész rajt, tűz, start. 31-es módosító mellettem, ellenem, Elutasítva. Hatos módosító mellettem, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 32-es módosító mellettem, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 7-es módosító kitámogatja. kiellenzi. Tartózkodás, elfogadtuk. 8-as módosító kiszavaz rá kiszavaz ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk, kilences es mellettem, ellene, <laughs> tartózkodás, elfogadtuk, tízes mellette, ellene elfogadtuk, 33-as mellette, elfogadtuk, 11-es mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük, ezt lerendben van, tehát a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 Bocsánat, mondja az elnök. Igen, igen, tehát a 13-asat elfogadtuk, tehát 18-as mellette. Ellene. Elfogadtuk. 19 mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 20 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellettem, ellenem, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk a tartózkodások miatt. Több igen volt, mint nem, tehát elfogadtuk 22-es mellettem. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 38-as, kiszavaz rá, kiszavaz ellene. Kitartózkodott, hát ellenőrizzük ezt le. Úgy tűnik, hogy három osztatóvá vált a szakbizottság, tehát lássuk a 38-ast, megnyitom a szavazást elektronikus módon. Lezárom a szavazást. 22 de most eltűnt az eredmény. Mi történik most az elektronikus szavazás eredményével? Meg tudjuk ismételni? Akkor kérem, ismételjük meg a szavazást. Tehát a 38-asról újra szavazunk, megnyitjuk a szavazást. Lezárjuk a szavazást. 19-22 ellenében elutasítva 7 tartózkodás mellett. 24-es mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk 25-ös mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk 26, bocsánat, nem, most a preambulum bekezdések jönnek, 26-os módosító mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 27-es módosító mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 28-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Igen? Bocsánat. Több kezet láttam az igenek pártján az égbe emelkedni, de most akkor 28-asról elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Now closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva elnézéseket kérem. 19-28 ellenében elutasítva. Egyes, egyes módosító mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes és a 29-es azonos kitámogatja, ki ellenzi tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Harmincas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most az egész módosított szövegről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Akkor most zárom le a szavazást. Lezárom a szavazást. 33 45 -e mellette, 4-en ellene, a tartózkodással gratulálunk Gebhardt asszonynak. Thank you. Thank you. a bejegyzett élettársi közösségek vagyonjogi hatásával kapcsolatos határozatok. Ez a címe a dokumentumnak. A vélemény előadója Michael Cashman, aki nincs itt. Gebhardt asszony képviseli őt az előző dokumentum előadója, és itt egy-két kompromisszum ott bocsátottak szavazásra. Nem akar semmit sem mondani Gebhardt, azt mondja, tehát szavazunk tízes módosító mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 11-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 12-es. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kitámogatja. Bocsánat, 14-es, 14-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 15-ös mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 16-os mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 17-es itt van egy kompromisszumos szöveg, a 17-es re és a 35-ösre terjedez ki, és a végső szavazólistán ez nem szerepel. Megvan a másolata a szövegnek mindenkinek? Nem kapták meg, akkor felolvasom a szöveget. A kompromisszum így szól. Megvan a szöveg? Mindenki megkapta a szöveget? Do you, do you all have it? Are you, are you, are you... Megkapta mindenki a kompromisszumot, tehát szavazhatunk, rendben van, akkor szavazunk már is. Nem? Mégsem? Rendben, akkor felolvasom, a magyar tolmács pedig kísérletet tesz hogy le is fordítsa. Tehát felolvasom, mondja az elnök. az alkalmazott jog ö, választása, amennyiben a magán személyek között megállapodás nem jön létre, lehetővé teszi, hogy a partnerek kiválasszák a bejegyzett partneri viszony joghatá- alapján meghatározott joghatály szerint kialakított jogot, és ezek közé tartozik a következő. ez tehát a kompromisszum, és a 17-es és a 35-ös szól erről. Szavazunk tehát mellettem, ellene tartózkodás. Elfogadtuk.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 tartózkodott-e valaki, elfogadtuk 29 mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk 30-as mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk 36-os mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 37-es. Bocsánat, 31-es, tehát 31-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 37-es, kitámogatja, nemmel kiszavaz, elfogadtuk 38 mellette. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 32-es mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Preambulum bekezdések egyes módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Igen, igen, bocsánat, hogy mit? Hogyan? Nem, nem, nem. Módosítónként haladunk a szavazásban ha másban egyeznek meg, akkor persze eljárhatunk másként is, de nincs megegyezés. Ötös, bocsánat, négyes mondja az elnök, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kitámogatja, kiellenzi. ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és most a módosított szövegről szavazunk elektronikus formában, megkezdjük a szavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 36 46-3 ellenében egy tartózkodással nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálunk Kesmen úrnak, köszönöm Gebhardt asszonynak, hogy képviselte a jelentéstevőt ebben az ügyben, és tovább is lépünk a harmadik szavazásra. Az Európai Parlament és a Tanács döntéséről szóló javaslat a Polgárok Európai Éve címmel. Az előadó, a jelentéstevő Antigóni Papadopoulou, és hogyha nem tévedek, a szavazás a létrejött kompromisszumok alapján történik. Tehát van egy kompromisszum szövegünk a tanács és a bizottság és a parlament közös tárgyalása alapján. Szavazunk tehát a kompromisszumos szövegről, majd pedig a módosított szövegről. Először a kompromisszumokról. Ki támogatja őket? Ki ellenzi őket? Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Most pedig elektronikus módon az egész szövegről, a végleges szövegről szavazunk, meg is nyitom a szavazást. Kérem, kérem, mindenki sürgölődjön, szavazzon, lezárom a szavazást. Akkor most zárom le a szavazást. 45-en igennel, ketten nem elszavaztak, ketten ellen tartózkodtak. Köszönöm szépen a kompromisszumot. És már is megyünk tovább. Bár az életünket sokkal egyszerűbbé tette ez a kompromisszum, hiszen ez azt jelenti, hogy 30 valahány módosító, oldalnyi módosítóról nem kell szavaznunk, 40 oldalnyi módosítóról kellett volna szavaznunk, de így nem kellett. Így sikerült a kompromisszumokról szavaznunk. Most pedig szavazunk, szavazunk, most szavazunk a ez az, kérdem a titkárságra nézve, ez-e az, amiről szavazunk? We're voting now on the budgetary amendments. A költségvetésről szavazunk. Salvatore Iacolino jelentéstevő, aki a költségvetési módosítók tekintetében rendszeres előadó. Én vissza szeretném vonni, mondja Gönc King, az 57-es és a 70-es, 56-os és a 70-es módosítómat. Tehát 70. Ezt visszavonom. Rendben van. Bejegyeztük. We're getting started, so please let's concentrate. Kezdjük a munkát, kérem mindenki koncentráljon. 56-13 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 56-14-es kitámogatja. Ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 56-15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56-16-os kitámogatja. Ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 56 17-es mellette. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor most az 56-18-as 18-ast kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítva. 56 19-es kitámogatja. Ellenzi tartózkodás elfogadva. 56-20 mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadva. 56-81 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-22 mellette 56-23 ellene tartózkodás elfogadtuk, 56-23 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 56-01 mellette ellene tartózkodás. Nézzük ezt meg, nem volt világos, tehát elektronikusan szavazunk az 5601-esről. Megnyitom a szavazást. The vote is open. Please, the vote is open. 5601. Megnyitottam a szavazást az 5601-ről, akkor lezárom. No. Now, now closed. Akkor most zárom le a szavazást. 26-an igennel, 23 nemmel elfogadtuk egy tartózkodás mellett. 56, 26-os mellette ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 5602 mellette, ellene. Tartózkodás. Hát azt mondanám, hogy kis többség jött létre. Azt hiszem, hogy elfogadva. De azért ellenőrizzük le elektronikusan. Melyikről is szavazunk? Az 5602 esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Now closed. Lezárom a szavazást. 26 mellett, a mellette 24-en ellene, tehát elfogadtuk, de kis többséggel. 56, 56, 56, 28. Nem, bocsánat, de 56, 28 mellette. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 56, 29 mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 56, 31 mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Ellenőrizik ezt le. Az 56-31-ről megnyitom a szavazást. Now closed. 22 again. Lezárom 22 mellette, 28-an ellen elutasítva. 56-32 mellette. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 56-32. Bocsánat, 56-33 mondja az elnök. 56-33 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-34 mellette. Ellenem tartózkodás elutasítva. 56-35 mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elutasítva. 36. kitámogatja. támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadva. 37-es mellette. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 38 mellette. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 39 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 03-as, 40-es és 41-es, ezek azonosak, kitámogatja ezt a hármat, ezt a három azonosat, kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás elfogadva. Tovább is lépünk 56-42 mellette ellenem tartózkodás elutasítva. Az 5604 és 43-as azonos mellette ellene ellenőrizzük, megegyeznek, megnyitom a szavazást, nézzük az eredményt, lezárom a szavazást. 44 igen, 6 nem. Hát pedig én láttam, hogy nemmel szavaznak. 56-45-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva 50. 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 82-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nem, ez okafogyott. 83-as, 56-83-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 07-es mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű, ellenőrizzük a, a 07-esről. Megnyitom a szavazást. Igen, 07-es, nem 05-ös, ahogy véletlenül mondtam. Megnyitom. Lezárom. 26 igen, 24 nem. Ezzel elfogadtuk. 59-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 57-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 58-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 60-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 61-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 62-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 64-es, 65-ös és 66-os megegyeznek mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk, 67-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 68-as mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítva, ha jól látom, igen, elutasítva. A 70-es okafogyottá vált, de még előtte ott a 69-es. 69-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 69-est. Ellenőrizzük a 69-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21 nem, 26 igen, két tartózkodás elfogadtuk. 71-es mellette. Ellene elutasítva. Ellenőrizzük a biztonság kedvéért. Rendben. A 71-est ellenőrizzük most. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19 igen, 29 nem elutasítva. 08-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 09-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 72-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 73-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 74-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 75-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 76-os mellette ellene. Úgy látom, hogy elutasítva, 77-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 78-as, 77-est ellenőrizzük, 77-est ellenőrizzük. Megnyitom elektronikusan, lezárom a szavazást, 19 igen, 28 nem, elutasítva. 78-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 79-es mellette, ellene, itt ellenőriznünk kell a 79-est, az ellenőrzést megnyitom, lezárom, 28 igen, 22 nem, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tizenkettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Bocsánat, megismételhetnénk a 12-est mellette? ellene tartózkodás elfogadtuk. Rendben. Most ö, végszavazás az egész véleménytervezetről, Jákolino úr véleménytervezetéről. Egyes módosító mellette. Egyes mellett. Ellene. Úgy gondolom, hogy elutasítottuk. Kettes módosító. Ellenőrizzük az egyest. Elektronikus ellenőrzés. Egyes módosító. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 21 igen, 29 ellenében elutasítva, kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Mivel elfogadtuk, ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Az egész szövegről szavazunk most elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 44 igen, egy nem ellenében és 5 tartózkodás. Gratulálunk Jakolino úrnak. És még mindig van egy végszavazásunk, egy utolsó szavazásunk, próbáljuk meg gyorsan lebonyolítani. A Mulder úrnak köszönhető a kompromisszum. Nyilván segítségünkre lesz a munkája. A kompromisszumos szöveg mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. Most pedig a, az így módosított szöveg, végszavazás, megnyitom. Lezárom a szavazást. 50 nulla ellenében. Egyhangulag fogadtuk el. Egyhangulag támogatjuk a robbanó anyagok piacra juttatását. Köszönjük szépen, Mulder úr! Yes, yes. Eh?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 You kindly requested to leave the room in silence. Rendben, kérem, hogy aki ki akar menni, az csendben tegye meg, hogy folytathassuk munkánkat. Bauer asszony jelentésével egy kis türelmet kérek. Legyenek szívesek. Silence in the ranks. Kérem, hogy a padsorokban mindenhol legyenek csendben. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, kérem, akik eh, bent maradnak a teremben, legyenek csendben, legyenek szívesek, és folytassuk munkánkat. A 13-as napi rendi pont következik, az uniós polgárok konzuli védelme külföldön. Az előadó Bauer Edith kolléganőnk, a módosítók megvitatása következik egy tanácsi irányelvel kapcsolatban a konzuli védelemről. Egy sor módosítót nyújtottak be, a jelentés tervezett módosítói mellé még Bauer asszonynak most lehetősége nyílik ezek észrevételezésére, illetve a mai vita, a mai munka ezzel zárul majd, hogy a kollégák véleményezhetik ezt. Elsősorban a kollégáknak szeretném megköszönni eh, az egyértértő javaslataikat, amiből jött összesen 106 eh, darab az eredeti javaslatokkal együtt. Azt kell, hogy mondjam, hogy a javaslatok nagy többségében akceptálták azt az új vonalat, amit a jelentésben lefektettünk, és ezért rendkívül hálás vagyok a kollégáknak. Maradt néhány, néhány kérdés, amit meg kellene vitatni. Az egyik a személyi hatája a, a konzuláris védelemnek. A kollégák észrevették azt nyilvánvalóan, hogy az eredeti szövegből eltűnt a családtagok meghatározása. Ezt amiatt tettük, mert azt a javaslatot kaptuk, hogy a túlszabályozás bizonyos esetekben rendkívül káros lehet. A szabály, amire hivatkozott ez a, ez a javaslat, az azt mondja ki például, hogy a harmadik országbeli családtagok családtagnak számítanak 21 éves korukig. Most képzeljenek el egy olyan krízishelyzetet, amikor, amikor családokat kell, vagy embereket kell menteni, a 21 évest még menteni fogják, a 22 évest már nem. Úgyhogy néha a túlszabályozás kimondottan káros, és a, a külügyi szolgálat kimondottan kérte azt, hogy ne szabályozzuk túl Eh, ezt a kérdést, mert eh, a helyszínen, hogyha kötni fogják a végrehajtók magukat a jogszabályhoz, akkor bizony nagyon sokszor károsul az érintett. Ennek ellenére én visszahoztam, mert, mert ez egy vitatott téma volt. A hivatkozást mi ugyan benne hagytuk, de a szöveget eltávolítottuk, ezért a Tabling Office likvidálta a hivatkozást is. Ez vita tárgya, szeretném hallani a kollégák véleményét, hogy akkor végül is mit tegyünk. Hagyjuk benne, vagy ne hagyjuk benne. Van, van érv mellette is, van ellene is. Ami, ami problémát okoz, az, az a 47-es, 49-es, 50-es, 56-os, 70, 71, 85-ös javaslat, amelyik a menekültekre is és a a hontalanokra is kiterjeszteni a jogszabály hatályát mivel a védelmet, a konzuláris védelmet a Lisszaboni szerződés teljesen egyértelműen az, az európai polgársághoz köti, így rendkívül nehéz lesz kompromisszumot találni, de én úgy gondolom, hogy a, a bevezető szövegbe, a recitalekbe megpróbálunk valamilyen, valamilyen utalást megfogalmazni a, a Zsdanoka kolléganő egyik javaslata alapján. De nem gondolom, hogy ö, bővíteni tudjuk, nem lehet fölülírni egy jogszabályjal a, a szerződést, ami jogalapot ad az egész történetnek. Úgy gondolom, hogy ez, a, ez az egyik legproblematikusabb pontja a ö, módosítóknak. Ami ö, még vitára ad okot, az a védelem szélessége. Itt megint csak a, a Lisszaboni szerződésre kell hivatkozni, hogy mi a jogalap. A jogalap a koordináció, tehát mi elmehetünk addig, amíg koordinálunk, de nem nem ö, szabhatunk meg a tagállamok számára új kötelezettségeket. Mivel a konzuláris védelem ö, megfogalmazása vagy alkalmazása rendkívül különböző az egyes tagországokban. Azt szeretném a kollégáktól kérni, hogy itt is legyenek figyelemmel arra, hogy nem határozhatunk meg új kötelezettségeket, nem szabhatunk meg új kötelezettségeket a tagországok számára, mert ameddig elmehetünk, az egyedül a koordináció. Van még, és talán ez a, ez a következő, következő pont, amin, amiben nincs teljes egyetértés a javaslatokban és a módosítók közt, az az, hogy néhány kolléga elment abba az irányba, amit, amit valószínűleg az AFED-ből fogunk kapni véleménygyanánt, tehát hogy az egész, eh, egész konzuláris védelmet vegye át az EU delegáció. Most ezt azért nem tartom helyesnek a mindennapi szolgáltatásokban, eh, amit már eh, az előző alkalommal kifejtettem, mert a, ismét a jogalapra hivatkozva, a jogalap azt mondja, hogy az európai polgár választhat, bármelyik képviselethez fordulhat, és nem lenne helyes az európai ö, delegációt egy ilyen diszpécser szerepbe helyezni a mindennapi segítség, tehát az elveszett, elveszett ö, dokumentumok esetében például, ö, hogy, hogy a, az Unió mondja meg, hogy kihez fordulhat. Akkor, amikor a Lisszaboni szerződés teljesen egyértelműen azt mondja, hogy bármelyik tagállam konzulátusához vagy nagykövetséghez lehet fordulni. Úgyhogy itt a 75-ös, 76-os módosító az, az számomra ilyen értelemben elfogadhatatlan, mert ő, ez a két, két módosító is fölülírná a szerződést, és, a, és az alapvető jogokban megfogalmazott lehetőségeit az európai polgárnak. Úgy gondolom, hogy a, a kettes cikke első paragrafusában, a négyes cikke második paragrafusában, a hatodik paragrafusban, a nyolcadik, parag, nyolcadik cikke első paragrafusában, a tizennegyedik cikkeiben meg fogjuk találni a kompromisszumokat, így több, több javaslat született ugyanahoz a ugyanahoz a cikkelyhez, Úgy tűnik, hogy ott jó esély van kompromisszumokat találni. Én meg fogom keresni a jövő hét folyamán a kollégákat, és ha szükséges, akkor találkozom még egyszer az árnyék jelentéstevőkkel is, de először megpróbáljuk megkeresni, megkeresni a megfelelő kompromisszumokat. Köszönöm szépen, elnök úr, ennyit szerettem volna hozzáfűzni. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevő asszonynak figyelemre méltó munkát végzett. Véleményem szerint nem állunk messze egy elfogadható kompromisszumtól de folyamatosan vissza kell, hogy térjek az Európai Unió képviseletének szerepére. Már korábban is mondtam, hogy a konzuli védelemnek hatékonynak, effektívnek kell lenni, és természetesen jól koordináltnak is. Ennek az irányelvnek az a célja, hogy lehetővé tegye az állampolgárok számára, hogy teljes mértékben élvezhessék jogaikat, vagyis konzuli védelemre való jogosultságukat, és ezért nyújtottam be ezt a módosítót. Válsághelyzetekben nyilván nélkülözhetetlen, hogy hatékony legyen a koordináció, illetve megfelelő a tehermegosztás a tagállamok között. Ezért én nagyon is pártolom, hogy az U Unió delegáció ilyenkor koordinációs szerepet játszanak, illetve segítséget nyújtsanak, de nem ragaszkodom ehhez, nem kötöm az ebet a karolhoz, hiszen értem arra asszonynak az érvelését. Viszont van gondom a delegációk tekintetében, az állampolgári jogok tisztelben tartásával, ami az alapvető jogkártelben is szerepel. Na most a jelenlegi szövegjavaslat szerint semmilyen garancia nincs arra, hogy például a homoszexuális párokat megfelelően kezeljék minden tagállamban. Ugyanis vannak olyan tagállamok, amelyek sajnos a jogszabályaik szintjén nem védik az ilyen párokat megállapítom, hogy az a javaslat, amit ön tesz, és amivel nagy részt egyetértek, nem helyez megfelelő felelősséget e tekintetben. Ez pedig ez egy fontos aspektus másfelől a tagállamok diplomáciai és konzuli testületeire eh, hagyja Bauer asszony a konzuli eh, védelem eh, biztosítását. Az Európai Unió delegációjának miért nem lehet szintén konzuli szerepe, miért nem tölthetik így be teljesen a szerepüket, hiszen most itt a parlamentben vagyunk, minden lehetőséget meg kell ragadnunk arra, hogy az Európai Unió integrációját erősítsük, hogy európai legyen a diplomáciai testület, hogy láthatóbb legyen Európa, hogy az európai állampolgári érzést erősítsük. Mindez ezáltal megvalósítható, többször említettem ezt a garanciák nagyon fontosak, nagyon fontos, amint említettem, az alapvető jogok tiszteletben tartása, illetve az előző vitára szeretnék visszatérni az ott feltett kérdésemre, pillanatnyilag még nem kaptam meg a garanciákat arra, hogy minden tagállam biztosítja ugyanazokat a jogokat az azonos nemű párok, illetve családtagok mindegyike számára az abszolút garanciát erre nem kaptam meg. Azt is kérem, hogy bizonyos esetekben az Európai Unió delegációja játszhasson szerepet, mert abban biztosak lehetünk, hogy az Európai Unió delegációja betartja az alapvető jogokat. Mm, tagállamok részéről azonban minden esetben lehetünk ebben e, biztosak. Hogyha megnézzük, hogy egyes e, európai kormányok hogyan viselkednek az alapjogok terén, illetve e kérdés vonatkozásában természetesen a lehető legnagyobb e, aggodalmai vannak. De hogyha erről újra megbeszélést folytatunk Balra valószínűleg majd sikerül megoldást találnunk realista vagyok, és tisztában vagyok vele, hogy realistának kell lennünk, a delegációk nem kaphatnak nagyon széles körű felhatalmazást, ezzel tisztában vagyok, de amikor olyan tagállami nagykövetségről van szó, ahol a tagállamok egyértelműen nem tulajdonítanak lehetőséget minden alapjognak, akkor érdemes lenne ilyen téren megoldást keresni. De rugalmasan állok hozzá a témához, és üdvözlöm azon által elvégzett komoly munkát, rendelkezésére állok maximális mértékben, hogy minél hamarabb tisztázzuk ezt a kérdést, ennyit akartam csak mondani, köszönöm. Köszönöm szépen, Michel úr. Van-e más képviselőtárs, aki szeretne hozzászólni? Nincs, akkor a bizottságnak adnám meg a szót. A bizottság nincs itt. Akkor Bauer asszonynak adom vissza a szót, jelezve, hogy szeptember 19-én, 20-án fogadjuk el a LIBE következő szakbizottsági ülésén ezt a jelentést. Bauer asszony. Thank you, uh, for the possibility. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy reagáljak a tisztelt kollega javaslataira. Korábban említettem, hogy van itt egy ellentmondás a családtagok definíciójánál. A 38-as irányelvben olyan definíció szerepel, ami az azonos nemű párokat is tartalmazza, másfelől ennek a definíciónak a beépítése a szövegbe kockázatokat jelent, veszélyeket mások számára, például harmadik ország állampolgárai számára, akik 21 éven felüliek, és említettem, hogy ezért nem számítanának családtagnak. Tehát, hogyha az e, ezen irányában a 38-asban szereplő definíciót veszük át, akkor ők viszont már nem számítanak családtagnak. Minden esetre visszahoztam a korábbi definíciót ebbe a szövegbe, azzal, hogy bízom benne, hogy a definícióban is kialakul majd a kompromisszum, és nagy várakozással tekintek a jó megoldási javaslatok elé, nem csak ebben a témában, hanem a hajléktalanok és a hontalanok kérdésében is. Illetve hát a hontalanok és a menekültek esetében. Köszönöm szépen, Bauer asszony, pillanatnyilag ennyit tudunk erről szólni, és a következő LIBE szakbizottsági ülésen fogadjuk el, tehát eh, a jelentést szeptember 19-én, 20-án. Köszönöm szépen mindenkinek, és eh, nagyon jó őszt, nagyon jó szezonkezdést kívánok, és hamarosan találkozunk. Viszontlátásra!